I think we can start. Meine sehr geehrten Damen und Herren. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves képviselőtársaim! Teljesen meglepő módon alig elegendő az ülésterem, mert olyan sokan vannak jelen, de hát mégiscsak bölcs döntés volt, hogy megtartjuk ezt az ülést, az év utolsó ülését, az utolsó ülés periódusát kezdjük meg. Először a napirend tervezet elfogadásom, hogyha senki nem ellenzi, akkor ezt elfogadottnak tekintjük, de nekünk van, nekem van egy kis észrevételem. Mégpedig a három oldalú tárgyalásokról ö, számolnánk be. Van de Kampúr itt van, de Szaszóli hogy nincs itt, ezért a governance-ről nem hallgatjuk meg a beszámolót. A trialógus nála technikai elvárásokról, a technikai requirementsekről egy táblázatra várunk, és ezután számolunk majd be. A december 3 és 7 jegyzőkönyv elfogadásom, hogyha senki nem ellenzi az jegyzőkönyveket, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. A GD Move bemutatásom. a hajók ellenőrzéséről, a hajófelügyelet és hajóvizsgáló szervezetek közös szabályairól, és megadom Karamicesz úrnak a GD Move-tól, a MOVE főigazgatóságtól a szót. Karamicos 10 per úr 10 percet kap, parancsoljon. Thank you very much, Mr. Chairman, and all of you. Köszönöm szépen. Shortly present a little bit what is... Köszönöm szépen, ez egy nagyon rövid beszámoló lesz. Röviden el szeretném mondani, hogy miről szól ez a jelentés. Látom De Grandes kollégát, egy urat, aki voltak éppen ennek az ügynek, nem látom De Grandes urat, aki ennek az ügynek a, a kísérője volt a parlament részéről, Először a hajó vizsgáló szervezetek szabályairól szeretnék szólni, ezek az úgynevezett klasszifikációs cégek vagy cégek, és 50 ilyen klasszifikációs cég van, és ebből 11-et ismer el az Európai Unió. Az Európai Unió flex tétjei, zászló szerinti, lobogó szerinti államai autorizálhatják, engedélyezhetjék ezeket a hajókat, illetve ezeket a tanúsítványokat kiállító cégeket a különböző törvényekben előírt ellenőrzéseket hajtják ők végre. A nemzetközi megállapodások te írják elő a flextétek, a lobogó szerinte államok szerint számára ezeket a kötelezettségeket, a csupán azon klasszifikációs céget eh, bízhatja meg a tagállam, amelyet az Európai Unió elismer. Másrészt a klasszifikációs cégek, vagy tanúsítványozási cégek eh, technikai normák alapján dolgoznak, eh, és ezek magán standardok, és így a ezek a hajó osztályozó társaságok voltak éppen meghatározzák, hogy megfelel-e a szabályrendszernek a hajó felépítése, működtetése, biztonsági eljárásai és berendezései. Ennek a tanúsítványi, vagy a certifikációs munkának az eredményeképpen egy class certificate-et, egy csoportos tanúsítványt adnak ki, amely alapján a hajó tulajdonos a biztosítást megköti, és ebben az esetben, amikor megkötik a biztosítást in classnak tekintik a hajót, magyarán tehát a hajó menetképes és részt vehet a forgalomban. Nagyon fontos, hogy a tanúsítványozási folyamatban az anyagokat, a berendezéseket és a, a hajó építése során felhasznált részelemeket is megvizsgálják, hiszen mindegyiknek megvan a saját maga certifikátja vagy tanúsítványozása. Voltak éppen a cél, amelyet a jogalkotó megfogalmazott, az, hogy kölcsönös elismerés sikerüljön elérni, és ezek a tanúsítványozó cégek, társaságok a másik tanúsítványát is elfogadják a hajóépítésben felhasznált részelemek tekintetében hiszen én, mint hajó tulajdonos, lehet, hogy nem mindig ugyanannak a tanúsítványozónak a tanúsítványával rendelkezem, hiszen az esetleg az egyik rész egységet, az egyik, a másikat a másik tanúsítványoztam. Az tehát a lényeg, hogy harmonizáltabb megközelítést alkalmazunk, és kölcsönösen elismerjék ezeket a tanúsítványokat. Azért kellett ezt kiemelni, hiszen hosszú vita volt az ipar képviselőjével is erről, és mind a tanúsítványozó cégek mind az ipar számára hátrány volt, ahogy nem ismerik el kölcsönösen, hiszen minden alkalommal, amikor um, egy hajó részegységét tanúsítványjal akarják ellátni, certifikáltatni akarják, akkor ugyanabba a laboratóriumba kell menni, ahol ezt eredetileg tették, és persze, persze időbe is, pénzbe is kerül. Másrészt a tanúsítványozó cégek számára és előnyös, hogyha harmonizáljuk a tanúsítványok rendszerét, hiszen így a legmagasabb szintű normát lehet elfogadni, és ez persze a ipar elismertség és biztonsága szempontjából is irányadó lesz. This may appear to be simple and obvious. Kézenfekvőnek tűnhet mindez, de azonban ez nem az, hiszen, ahogy mondtam, ezek a tanúsítványozó cégek a saját magánjogi szabályaik alapján dolgoznak. a rendeletünkben, amelyeknek létrejöttében önök is komoly szerepet vállaltak, az szerepel, hogy a legszigorúbb és legnagyobb igényeket megfogalmazó normát kell mindenki számára használni. Mondjuk 11 eh, különböző osztályozási szabály működik, és ezek közül a legszigorúbbat kell alkalmazni, és ezt kell kiinduló pontul venni. Jó ez a hajózási ipar számára is, hiszen az európai hajóipar 450 ezer embert alkalmaz körülbelül, és a világpiac 125 milliárd dollárra tesz ki, és itt 43 százaléka veszik ki az Európai Unió részét. Tehát, hogyha a gyártó minden alkalommal más-más módon kell, hogy tanúsítványozza tanúsítvány eljárás kell elindítson, ez egy versenyhátránya számára, mondjuk a kínai, vagy indiai, vagy bárhonnan is jöjjenek ezek, mondjuk koreai hajógyárokból a hajók. Azaz tehát ez egy kölcsönös érdek volt, amelyel mind a tanúsítványosok, de legfőképpen az ipar is persze végül felhasználók érdekét szolgáljuk. Van itt még egy pont, melyet ki szeretnék emelni. a kölcsönös elismerés elve az önszabályozás elvén és az iparon belüli partnerségi kapcsolatokon nyúlik, az tanúsítványozó vagy osztályozó cégek felállították a saját szervezetüket, az EU kölcsön elismert tanúsítványozó szerveinek kölcsönös elismerési csoportja ez a neve feladatuk az, hogy meghatározzák, eh, hogy milyen eljárásokkal eh, dolgoznak, hogy eh, biztosítsák a technikai szakértelmet, melyre szükség van, negyedsorban meghatározzák azokat a termékeket, amelyekre a rendszer kiterjedhet, hiszen ezek nem mindig azonosak, és végezetül, hogy meghatározzák azokat az értékelési kritériumokat, amelyeket figyelembe kell venni. Ez a csoport meghatározta, hogy a termékek, amelyek a rendszer alá tartoznak, a Time Approval kategóriába kell, hogy tartozzanak. 44 ilyen csoport jött létre, amelyek most együttműködnek, és ők a Mutual Recognition vagy kölcsönös elismerés csoportjában dolgoznak. Ennek a rendszernek az előnye abban rejlik, hogy egyrészt eh, a tanúsítványok száma csökken, másrészt hatékonyabban dolgozhatnak a gyártók, és jelentősen csökken az administratív teher. A hajóépítők ugyanakkor könnyebben férnek hozzá a globális piachoz, hiszen nem kell mindig újton újra, újra minden egyes berendezést certifikáltatni, vagy tanúsítványjal elláttatni, osztályoztatni. Mint hogy ez a rendszer viszonylag új és önkéntes alapon működik, azt kell, hogy mondjam, hogy ez nagyon jól működik, de hát mégiscsak az ipar saját belső szabályai alapján működik. Ezért nagyon fontos, hogy főleg a kisebb hajógyártók figyelmét is felhívjuk ezen kölcsönös együttműködési rendszerre. Gyakran ők nem is tudnak erről a rendszerről, az együttműködési és elismerési rendszerről. Van itt még egy kérdés, amelyre talán hallottak, hogy ennek a rendszernek a nemzetközi elismerése nem mindig kézenfekvő és magától értetődő. Vannak más gyártók, nem EU tagállamokhoz tartozó gyártók, és az ő részvételük teljesen önkéntes. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy ennek az önkéntes elismerési rendszernek az alkalmazása megfelel a rendelet betűjének és szellemének. Egy-két kihívással, amit szemben állunk, például az együttműködés rendszer az önszabályozás elvén működik, az iparral való partnerség szellemében. A partnerség nagyon fontos, azért, hogy rendszeresen értékelni lehessen a hatékonyságát a rendszernek, és irányítani is lehessen a rendszert. Ez a jövőben is mérvadó lesz, mérvadó szempont lesz. A munka nem áll meg, folytatni kell, igazítani kell ezt az önszabályozó rendszert, hiszen az önszabályozó rendszert nem mindig tudjuk lekövetni, hogy hogyan működik, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez idáig az önszabályozó rendszer működésével teljesen elégedettek vagyunk mi, mint a jogalkotó hatóság, illetve a, az Európai Bizottság DG Move szakértői, hiszen az ipar maga a legmagasabb szintű normákat veszi figyelembe, és elkerülik a rendkívüli adminisztratív költségeket. Köszönöm szépen az önök kezdeményezését, melynek segítségével ezt az új elemet be tudtuk emelni a rendeletbe. Köszönöm szépen. Er- Köszönöm szépen. Péter Szandálem, és te is. Rendben. Egy, kettő, három. Köszönöm szépen, elnök úr. A Hollandiában a hajófelülvizsgálati központnak voltam a munkatársa, mielőtt ide kerültem, ezért aztán nagyon jónak tartom, hogy a kölcsönös elismerést megvalósítjuk itt a hajókra vonatkozó tanúsítványok esetében is. Igen, csak nem tudom, hogy a besorolásért felelős, a minősítésért felelős társaságoknak a munkáját ki ellenőrzi. Nagyon sok ellenőrzést kell végrehajtani egy ilyen bizonyítvány kiállítása során. Amikor én Hollandiában dolgoztam, akkor azt láttam, hogy a minősítő központok között elég nagy különbségek voltak. Különbség voltak között, hogy az ázsiai piacra szánt hajókról volt szó, vagy az európai piacra. És a között és különbség volt, hogyha globális szinten működött egy ilyen minősítő társaság. Tehát európai szinten mik a szabályok, mi alapján állítják ki a tanúsítványokat, és a, bizonyítva, és a bizottság ellenőrzi-e azt, hogy az európai hivatalok és az ázsiai hivatalok között vannak-e különbségek ugyanazon a cégen belül mert nem lenne szabad, hogy ez előforduljon. Önök, köszönöm szépen, Wim van de Kamp. Köszönöm szépen, elnök úr. Karamicos úr, Louis de Grandes nevét említette, hát ő ma Madridban van, mert a spanyol választások eredményét szerette volna első kézből mm, értelmezni, és hát nagyon érdekes napok vannak most Madridban. Úgyhogy Karamica szórnak köszönöm szépen ezeket az információkat. Lenne azon a kérdésem is a tízes cikket illetően. Hallottam olyan szóbeszédet, hogy a magánszektorban, vagyis a tanúsítványokat kiadó hivatalok elég lassan dolgoznak, amikor a kölcsönös elismerésről van szó. Pedig itt nagyon nagy pénzekről van szó. Nagyon sokba kerül egy-egy ilyen tanúsítási folyamat, és utána a kölcsönös elismerés ha ez megvalósulhat, akkor ez egy nagyon nagy siker lenne az európai hajói gyártás számára. De egy dolgot nem értek. A bizottság képviselője mit mondott arról, hogy a különböző fázisoknak a megvalósítása során az 1-től 6. fázisig ezek kötelezőek, vagy minden attól függ, hogy a tanúsító hivatal hogyan gondolja ezt. Hát végülis ez egy magánpiac, és hát a frakcióban szeretnék többet tudni erről. Hogy néz ki a kölcsönös elismertetésnek az ütemterve? A rendelet hatékonyabb lehetne, hogyha pontosan lefektetnénk például, mondjuk, hogy 5 év áll rendelkezésre, és addigra meg kell valósítani a kölcsönséges és mit tud erről mondani a bizottság elnök. Köszönöm szépen. Hát most már a vasúti csomaggal is van egy tíz éves tapasztalataink, de még így se zártuk le a folyamatot, a harmonizáció egy nehéz folyamat. Gezina Meissner, köszönöm szépen Karamitasz úr, köszönjük ezt a jelentést. Nagyon jó, ha valahol egységesíteni lehet a folyamatot, de egy dolgot nem értek ön azt mondta, hogy nemzetközi szinten az elfogadás nehéz. Én már korábban is gondolkoztam azon, hogy akkor például az amerikai tanúsító cégek munkája hogyan hasonlítható össze az európaiékkal. Ugyanaz a helyzet, mint a TTIP esetében, mint a Jones Act-tel, hogy a piacnak a liberalizációja folyik? Köszönöm. Köszönöm, Werner Kuhn. Köszönöm, Ának úr. Ez persze nagyon érdekes téma, és nagyon örülök annak, hogy mind az építés, mind az engedélyeztetés most már harmonizáció útján halad, és alapvetően egy hajó mindig ugyanaz alapján, a séma alapján épül. Az, hogy milyen technológiával, milyen anyagokkal, milyen forrasztási módszerekkel, milyen meghajtó forrásokkal, hogy hol van a hol van a merülési szint, ez, ez mind eltérhet, de minden egyes alkalommal, amikor új szerződés születik, akkor az International Maritime Organization kitételeinek kell megfelelni. Vagyis biztonság, életmegőrzés és a tengerjárás biztonsága. Korábban hallottuk, hogy az értékteremtés 43%-a a, főleg szóval, hát a teherhajógyártásban van, Európában. De igazából most már a konténerek és a tankhajóknak az építése egyre inkább csökken Európában, mert Koreában nagyon erős ez a terület. Nagyon nagyot harcoltunk velük pontosan ezen a területen. A kínaiak is előre haladtak, és az a kérdés, hogy akik kiadják oda a hajóik megépítetése. Sok ilyen ország van, például Görögország. Biztosak lehetnek-e benne, hogyha ott megbíznak valakit, és aztán a minősítők, a tanúsítójuk minősíti azt a hajót, az megfelelő itt Európában, hogyha Mecklenburgból ö, fogadjuk a propellereket, mert nagyon sok és érdekes propellert szállítanak Kínába és máshova, hát megvan a know-how. Bármelyik céget nézzük Európában. De a kérdés az, hogy az amerikaiak a teherhajógyártást illetően hát nem túlságosan magas szintűek, inkább tengerjáró hajókat, vagy nagy, hatalmas körutazó hajókat, de ők betartatják a szabályokat. És a kérdés az, hogy mi beszállítunk nekük, és tanúsítjuk ezeket az alkatrészeket. Mi a helyzet a dél-kelet-ázsiai hajókkal? Köszönöm, látszik, látszik, hogy ki a hajómérnök, úgyhogy Jeruzsálemke. Więc ja jeśli można, e, ja nie chcę mówić e, o... Bo niestety nie jestem... Köszönöm szépen. Nos, az igazat megvalva, nem vagyok szakértője ennek a kérdésnek, de szeretnék rákérdezni valamire, egy mechanizmusra. Európai, az Európai Unióban, tehát uniós szinten egyrésztről nagyon keménykezőnek kell lennünk, másrésztről viszont meg kell vizsgálni, hogy mik a hajó építés és a hajó felhasználás normái, ebből kell kiindulni. Nos, ne feledjék, hogy az a lényeg, hogy a hajóknak teljesíteni kell ezeket a normákat. Pontosan mit is jelent ez az anyag, ami itt előttünk van? Hogyha a különböző tagállami szervek adják ki a tanúsítványokat, akkor elképzelhet, hogy eltér a gyakorlat egyik tagállamról a másikra. A kérdés, hogy van-e ellenőrzési mechanizmus? Szerintem ez nagyon fontos, hogyha van olyan tagállam egy kicsit toleránsabb, vagy egy olyan tagállam egy kicsit kevésbé toleráns, akkor ennek komoly vízhangja lesz, mert olyan hajóink lesznek, amelyek a tagállamtól függően ilyen vagy olyan normákkal rendelkeznek. Köszönöm, most megadom a bizottságnak újra Karamicesz úrnak a szót, egy sor kérdést feltettek, kérem, hogy válaszolja meg ezeket. Thank you very much, and I'll try to... Köszönöm szépen, próbálok az összes kérdésre válaszolni, de bocsássanak meg, hogyha valamit véletlenül elfelejtek. Kezdjük talán azzal, hogy elmagyarázom a nemzetközi és az európai szintér közötti különbséget. Nyilvánvaló, hogy egy hajó, ami bárholba közlekedhet, ugyanolyan normákkal kell, hogy rendelkezzen, mint egy hasonló hajó mit jelent mindez az EU-s tagállam zászlóit viselő hajók számára? Nos, azt szerettük volna elérni, hogy minden egyes beruha, be, soroláson ugyanazok a normák legyenek, tehát a lehető legmagasabb normák, amit el tudnak fogadni az európai tagállamok. Viszont az európai szférán kívüli államok részéről tapasztaltunk némi ellenállást, az ABS volt az egyik ilyen, tehát a mi javaslatunk legnagyobb ellenzője, ez az amerikai csoportosulás volt, de voltak japán, koreai vagy kínai gyártók is, mert hogyha a kölcsönös elismerést, elismerési rendszert vezetünk be, akkor nyilvánvalóan ők ebből nem profitálnak, hanem sőt, elesnek bevételtől. Egyébként vannak kétoldalú megbeszélések, elmondjuk azt, hogy ezek a mi normáink, ezek jobbak, mint az eddigi normák, ezért akarjuk ezt választani. Egyébként vannak IMO-s normák, és vannak magáncégi normák, ugye ez általában a tulajdonostól függ. Egy hajót azért ismernek el, mert az IMO normákat ellátja, ezeket tiszteletben tartja, de aztán a tulajdonostól függ, hogy pontosan hova van besorolva egy hajó. Ennyit a kölcsönös elismerésről, ami a magán besorolási rendszert illeti. Úgy azt reméljük, hogy ezzel a megállapodással a nem európai besorolási rendszerre együtt tudunk működni, tehát tudnunk tudjuk harmonizálni a besorolásokat olyan kérdésekben, például a felszerelések, vagy a gép, gépek egy része. Tehát jól lenne, azt kéne elérni, hogy ugyanolyan tanúsítványuk legyen az egyéb országokból származó hajóknak is mindenki. Tehát ne kelljen kétszer mindent tanúsítatni, ha van például egy adott tulajdonosunknak, tulajdonosunk, akinek van egy európai zászló alatt hajózó hajója, meg egy amerikai vagy kínai zászló alatt hajózó hajója, ezeket ne kelljen képen besorolni. Illetve a mi hajógyártóink számára is el kell kerülni a kettős tanúsítványbeszerzést. És nagyon fontos az is, hogy a lehető legegyszerűsebb, legegyszerűbb legyen a, a folyamat, tehát ne kelljen a máshol készült felszereléseket, vagy gép, gépeket máshogyan tanúsítani. Eddig 43 területen, tehát típus, 43 gép típus esetében sikerült elérni eredményt. Ezekkel szerelik fel a hajókat, ugye? De nyilvánvaló, hogy ez időigényes. A folyamat eleje, a folyamat elindítása volt a leglassabb. Az elmúlt másfél évben Szerencsére felgyorsult a folyamat, és az emberek most már sokkal szorosabban együttműködnek, és sokkal komolyabban, mint eddig. Ebből a szempontból az európai az európai partnerek egyformán kezelik a felszereléseket, vagy hajó alkatrészeket, függetlenül attól, hogy, ez, hogy egy adott alkatrész európai vagy ázsiai hajó. Tehát, hogyha, ugyanaz, hogyha azonos a szerkezet, akkor ugyanúgy kell kezelni. Egyébként a alkatrész vagy felszerelés gyártók 43%-áról beszélek, nem a hajógyártók 43%-áról. Egyébként leginkább mostanában Ázsiában állítanak elő hajókat, de, mint említettem, ez az 43 százalék, ez a gépgyártókra vonatkozik, és az európai gyártók mindenképpen profitálnak ebből, egyre gyorsabbak lesznek a folyamatok, másrészt egyszerűbbek. Azt hiszem az utolsó részt kicsit nehezebben lehetett érteni. Nem a tagállamok és hatóságaik ismerik el az összes normát, hanem csak egy részüket, az IMO specifikációkat ismerik el, tehát a különböző nemzetközi egyezmények részeit, egyébként pedig a, kül- a különböző magáncégek, tehát a Classification Societies ismerik el a többi alkatrészt. Ez költség, ennek költség vonatkozása is van természetesen. Nem tudom, mennyire érthető ez. Talán mindenre válaszoltam. Lehet, hogy nem, de azért megpróbáltam. Lehet, hogy az ülés végén még segíthetek. Köszönöm szépen, Wim van der Kampnak van egy kérdésem. Két kis kérdésem van, kettő. Elnök úr, jól értettem, hogy voltak éppen hogy a nem európai tanúsítványozó cégek túlszaivá válhatunk? És hogyha ők egyszerűen a tanúsítványok kiállításának munkájával késlekednek, akkor egész egyszerűen rabságukba esünk, képletesen értve, de túlszulejtenek. Ez volt a második kérdés. Az első kérdés pedig az, hogy mit gondol az úr, hogy mikor lehet lezárni ezt a folyamatot? lát -e egy ideális időpontot erre? Tessék, parancsoljon, bizottság, önél szó. Well, I, I'm not a prof. Hát nem vagyok én jövőbelátó, kávézatjósló, proféta. Mindig új és új berendezések jelennek meg a piacon. Az a tény, hogy egy egyszerűbb eljárás mellett teszük le a voksunkat, és mindenki a legmagasabb normát fogadja el, ez egy nagyon pozitív lépés. Ezen felül persze van specializált berendezés, amelyet <clears throat> nem lehet harmonizálni, hiszen ezek specifikus berendezések. Egy bizonyos motort ellenőriznek vele például. De mondtam, már most 43 berendezés csoport létezik, nem berendezés, berendezés csoport létezik, el tudja képzelni, hogy milyen nehéz egy egységes rendszert kialakítani. Nyomon követjük a folyamatot. A Lisszaboni kollégák technikai segítséget is nyújtanak, de a hajóipar, a hajózási ágazat jó szándékától, illetve a tanúsítványozó cégek jó szándékától, és maguknak a berendezések gyártóinak együttműködési szándékától is függ a siker. Ez egy olyan folyamat, amely nem áll meg egyik napról a másikra, nem érhetünk el célt, hanem hosszadalmasabb a folyamat. Persze be soha nem fejezzük, a világ fejlődik, a berendezések is modernizálódnak, de minél szélesebb körül a kölcsönös elismerés, annál sikeresebbek vagyunk. Köszönöm szépen ezt a napirendi pontot, ezzel lezártuk, és már is tovább is megyünk a következő napirendi pontra. Rottenberg Fáriót kérem a pódiumra. Thank you. So, wir kommen jetzt zur Präsentation des A vasúti infrastruktúra eredményei és teljesítő képessége kutatási beszámolót hallgatunk meg. Rotenberg, Werner Rotengatter, a résztvevő a Technológiai Institut Karlsruhe-től, és Wolfgang Schade úr, az M5 GmbH Mobility Futures Innovation Economics széktől. A tanulmányt magát a Költségvetési Szakbizottság rendelte meg, de persze bennünket is érdekel ennek a tanulmány eredményei. Nem tudom, ki kezdi. Sáde úr, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm Krámer úr. In here again, once more. Nagyszerű, hogy még egyszer itt lehetünk. Angolul próbálkozom, ha megengedik ez a szokásom. Nagy örömmel mutatom be ezt a tanulmányt a vasúti, a vasúti finanszírozás hatékonyságáról. Rottengáter úrral és Klaus Dollal együttesen hoztuk létre ezt a tanulmányt. Mindezt a Fraunhofer intézet keretén belül tettük. So, let's see. I'm too fast for this system, so now it works better. So first, uh, of course, I would like to inform you about Először azt szeretném elmondani, hogy mik voltak a tanulmány céljai, célkitűzései. Arra a kérdésre keresztük a választ, hogy az európai vasúti támogatás mennyire hatékony, sikerült-e az európai célkétűzéseket elérni, ez pedig nem más, mint a kohézió, a társadalmi, illetve gazdasági kohézió, illetve a belső piac jobb működése. A különböző vasúti projektek hatását is mértük, milyen hatása volt a múltbéli projekteknek, illetve a jövőre mit lehet előrejelezni, és, és nagyon fontos volt az is, arra a kérdésre is megtalálni a választ, hogy hogyan lehet újra életet lehelni a vasútba, hogyan lehet európai hozzáadott értéket teremteni vasúti eszközökkel. Ezekre a kérdésekre kerestük tehát a választ. A második oldalon, ha megtalálom, akkor már láthatják az elemzést és a következtetések első részét. Let's see. <laughs> It's about the uh, uh, success factors. Az úgynevezett sikerfaktorokról olvashatnak itt, illetve hogy a sikeres vasúti politikának milyen előfeltételei vannak. Nézzük az első ilyen faktort. Ahhoz, hogy sikeres legyen az európai vasúti rendszer, nagyon fontos, hogy a tagállamok támogassák ezt a megközelítést, és technológiai és szervezési oldalról támogatást nyújtsanak. A célkitűzés az az, hogy versenyképes vasúti rendszert dolgozzunk ki, amely hosszú távon is, tehát hosszú távolságokra is versenyképest, Amerikában erre látunk példákat. Ahhoz, hogy ezt a versenyképességet elérjük, arra van szükség, hogy egy teljes mértékben összekötött hálózatot alakítsunk ki, tehát a szűk keresztmetszeteket, illetve a határon való feltorlódást mindenképpen el kell kerülni. Nagyon fontos a technológiai normák betartása, tehát egy szabvány legyen érvényes, az ellenőrző rendszerekre is igaz ez, illetve nagyon fontos, hogy az interoperabilitás is megvalósuljon Európa szerte. Tehát, hogy ne legyenek fennakadások határoknál, minden rendszer tudjon kezelni a hálózat. Nagyon fontos tovább az, hogy kényelmes legyen az utasok számára a rendszer, tehát könnyen tudjanak menetjegyet váltani. A teher fuvarozásnál pedig nagyon fontos az, hogy megfelelően fel lehessen tölteni, illetve el, el tudjuk látni a piaci igényeket. Nagyon fontos az is, hogy a külső költségeket lehessen interna, internalizálni, ugyanakkor meg kell hagyni a tisztességes piaci feltételeket. Miért nem alakult ki még ez a rendszer? Azért, mert nagyon sok a korlátja annak, ennek a rendszernek, annak ellenére, hogy már nagyon régóta van Európában vasúti politika. Nagyon fragmentált a vasúti ágazat. Az innovatív technológiák nagyon lassan gyűrűznek be a piacra, és nagyon alacsony a piaci nyomás, főleg azért, mert a tagállamok nagyban támogatják a vasúti ágazatot, tehát protekcionizmusról is beszélhetünk, de a külvilág ettől még fejlődik, például a gépjárműgyártás, és ez plusz nyomást helyez a vasúti ágazatra. elképzelhető, hogy lesznek majd úgynevezett automata kamionok, amelyek, amelyekhez nem kell majd sofőr, elképzelhető, hogy akár elektromosak lesznek ezek a kamionok, úgyhogy 15 év múlva azt hiszem, hogy nagyon komoly piaci nyomásról beszélhetünk majd a vasút ágazat tekintetében. And um, looking at the uh, uh, funding, in the past and Nézzük a finanszírozást. Mi a helyzet a múltbeli finanszírozással és a jelenlegi finanszírozással? Adatokat gyűjtöttünk először is. Néhányról beszámolnék. 859 milliárdnyi beruházás történt a 2000-2006-os időszakban az európai közlekedési infrastruktúrában, akkor még ugye 25 tagállamról beszélhettünk ebből összesen 112 milliárd jutott vasútra. Ha megnézzük a jobb oldalt, akkor azt látjuk, hogy ezen finanszírozás több mint 15%-a tagállami költségvetésből származott, az európai társfinanszírozás aránya 12% volt, a többi pedig egyéb formájú magánberuházás. hogyan lehet hozzáférni az európai finanszírozáshoz. Itt szép hosszú listát láthatunk, a kohéziós alap, regionális vidékfejlesztési alap, projekt, kötvények. Nagyon sok ilyen lehetőség van. Ez kicsit kicsit nehezen átlátható rendszer, úgyhogy Bizony tanácsadóra van szüksége azoknak, akik szeretnének finanszírozáshoz hozzájutni. Elképzelhető, hogy jövőben ezt talán ne kéne egyszerűsíteni. Nézzük a következő programozási időszakot, a 2007-2013-as időszakot. Összesen 82 milliárd euró eurót kapott a közlekedési ágazat, ebből 23, kb. 23,5 milliárd jutott vasútra, és ebből 18 milliárd jutott a TNT hálózatra. Nézzük az ezt követő pénzügyi programozási időszakot, 2014-2020-es időszak. 69 milliárd euró az RDF-ből e és a kohéziós alapból. Tehát a vidékfejlesztési alap és kohéziós alap plusz a Connecting Europe Facility, a CEF, ez 24 milliárd, tehát ami a vasút számára rendelkezésre áll, az körülbelül hasonlít ahhoz, amit az előző időszakokban tapasztaltunk elképzelhető, hogy az FC miatt egy kicsit magasabb lesz a számadat, mint az előző időszakokban, de nincs lényeges különbség. Nézzük az első finanszírozási időszakot. Idén, az idei évben történt erről döntés, 13 millió költöttek közlekedésre, és a CEF-ből ennek a 70%-a ford, fordítódott a vasúti ágazatra. Ez egy nagyon jó megközelítés tehát. Utaltam már az FC finanszírozási lehetőségre. Ez azt jelenti, hogy a CEF-ből, tehát az eredeti 26 milliárdos CEF tervből 2 milliárd elveszett, nem tudjuk, hogy ebből mennyi kerül majd vissza az F-szín keresztül a vasúti ágazatba. Egy dolog egyértelmű. A múltban sokkal többet beszéltünk arról, hogy az új infrastruktúrába be kell ruházni, és a rehabilitáció kevesebbet. Valószínűleg a jövőben ez meg fog változni. A vasút esetében is. esettanulmányokról fogok most beszélni. Számos esettanulmányt végeztünk elemzési célból. Tehát amit eddig, amitről eddig beszéltem, az leginkább a bizottsági dokumentumok vizsgálata volt, illetve a szakirodalom elemzése. De négy, ezen felül négy esettanulmányt is elvégeztünk, nagy projekteket vizsgáltunk Európában, amelyek komoly pénzügyi támogatást kaptak EU-s kasszákból is. Az első az Őreszond fix kapcsolat volt, ez a 11-es pirítási projekt. Nagyon pozitív eredményekről számolhatok itt be, nagyon komoly gazdasági előnyt jelent ennek az infrastruktúrális kapcsolatnak a megvalósulása a Malmői régióra, illetve a Kopenhágai régió számára is mindkét oldal számára nagyon hasznos volt az, hogy jobb kapcsolat épült ki a két régió között. A dánok sokszor ingatlant vettek a svéd oldalon, de továbbra is Kopenhágába dolgoznak, mondjuk. Még egy dologról szeretnék beszélni. Az úgynevezett hozzáférési kapcsolatokról már a projekt eleje óta van, vagy volt szó. Ez nagyon fontos, ilyen nagy projektek esetében volt egy olyan kapcsolódási projekt, amely a közúti és a vasúti vasúti projektet, vagy infrastruktúrális projektet kötötte volna össze, és ne felejtjük el, hogy a közút esetében útdíjakat róta ki, úgyhogy nagyon fontos a kombinálást is megfelelően vizsgálni. A második eset tanulmányunk a Párizs, Brüsszel, Köln, Amsterdam, London magas sebességű vasútvonal volt. Nos, ez egy magas sebességű vasút, különböző EU-s agglomerációkat költ össze, egyébként Lille-re is volt hatása. Itt volt egy kis gond, voltak olyan területek is, például Nord-Pas-de-Calais, amely nagy régiók között vannak, és nem igazán volt kapcsolat ezeken a területeken a magas sebességű vasúthoz, tehát nem volt kiépítve még a kapcsolatrendszer ezekben az úgynevezett árnyékolt régiókban. Nézzük a harmadik esetet. Ez dél-nyugat-európában a magas sebességű vagy nagy sebességű vasút hálózat volt. Az ibériai félsz félszigetről beszélünk, Madrid-Barcelona viszonylatában, vagy Franciaország felé. Nos, nagyon magas volt a magas, a nagysebességű vasútba való befektetés. Elnézést, hogy ügyetlenkedem, úgy tűnik a gépnek nem tetszem. Nos, nézzük a harmadik és negyedik esettanulmányt. Ez a 22-es számú prioritás élvező projekt. Dresda, Magyarország, Románia, Bulgária, Görögország útvonalról van szó. Egyébként az előző oldalnál elfelejtettem elmondani, hogy a tervezés nem volt tökéletes a folyosó teljes egészére. A kelet-nyugati részen, Prága-Budapest útvonalon nagyon jól alakulnak a dolgok, a tervezés is megfelelően részletes, viszont a déli oldalon Budapesttől Görögország felé itt még vannak olyan részei ennek a vonalnak, ahol nem megfelelő a tervezés. Kiemelném, hogy a politikai változások hatására arra gondolok, hogy eh, Szerbia is eh, tagjelölt ország lett. Egy rövidebb vonalat eh, sikerült kidolgozni Szerbián és Macedónián keresztül, tehát 300 km rövidebb útvonalról van szó, illetve van egy Duna híd, ahol közúti és vasúti fejlesztések is történnek, de sajnos a hídra való felvezetést, tehát az összekötetést, azt nem vették figyelembe a tervezés során. Illetve a keresztfinanszírozással sem foglalkoztak ebben az esetben. Akkor az utolsó két dia következik. Az egyik a kohézió és hatékonyságról szól, a határon átnyúló összekötőket és a folyósókat. Van egy tanulmány, amely ezekkel foglalkozik, és azt állapítja meg, hogy ezeknek a léte elengedhetetlen fontosságú a gazdasági területen Európa számára. A nemzeti politikák gyakran ezt figyelem figyelmen kívül hagyják, ezért európai szinten nagyon fontos a határoknál az összekötő pontok helyzete. Aztán azt is megállapíthattuk, hogy a nagysebességű hálózatokat illetően jó elképzelés volt a nagy agglomerációk összekötése, de nagyon fontos a regionális hálózatok bevonása is, hogy el lehessen onnan is érni a nagysebességű központokat. Aztán a PP22-t illetően már említettem, vannak olyan tervek, hogy az új politikai fejlemények miatt a folyósót átszabják és végül az utolsó dia, a finanszírozást illetően. Nyilvánvalóan, hogy magánfinanszírozásból elég kevés van ezen a területen, ennek több oka is van. Az egyik a piac kiszámíthatatlansága, a külső költségeket nem internalizálták, nem ezeket leírni sem, aztán kiszámíthatatlan a helyzet a befektetők számára. és a vasúti beruházások hosszú távot, tehát a befektetők nem tudhatják, hogy hosszú távon megtérül-e a befektetésük, és hát van még sok oka. A magánfinanszírozás or not uh, sufficiently with, available with this current framework, there are csak részlegesen elérhető, ezért aztán alternatív finanszírozási opciókban kell gondolkozni. Az egyik az, hogy nemzeti forrásokból, magánbankoktól vegyesen kapjanak finanszírozást a hálózatok, Persze ez hát egy nagyon összetett feladat. És külön tanácsadást igényel például az Európai Beruházási Banktól. Aztán hogyan kapcsolható össze a közút és a vasúti közlekedés finanszírozása? Már említettem a két hidat, vagy az alagutakat. Aztán vannak olyan finanszírozási opciók, amelyek új magán és állami partnerségekkel jönnek létre. Aztán, ha nézzük Svájc példáját, akkor lehet egy két elemből kiépülő finanszírozási forma. Az egyik eleme a stratégiai hosszú távú finanszírozás, mint például a tenté folyosók, és hát nagyon fontos, hogy stabilak legyenek a források, ez jöhet adóból, vagy a közutak megadóztatásából. Köszönöm. Elnök, köszönöm. A probléma az, hogy kettejükre együtt lett volna 30 perc, ön pedig már 20-at felhasznált ebből. De nem, összesen ennyi szeretünk volna beszélni. Jó, jó, akkor megnyugodtam. Gut, dann ist jetzt Markus Pieper dran. Ja, herzlichen Dank. Markus Pieper. Igen, köszönöm szépen. A szerzőknek köszönöm, a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság számára ez nagyon fontos. Ott nem csak a felhasznált pénzekről hallottunk, hanem azt is hallottuk, hogy részben nem lehet tudni, hogy honnan érkeznek a pénzek. Illetve azt, hogy a finanszírozásban milyen, minél kevesebb mértékben vesz részt magát a hálózatot működtető, annál kevésbé nyomon követhető aztán a, ez a tevékenységi irány. Úgyhogy nagyon fontos dolgokat hallottunk mi szempontokból is. Két dolgot azért tanultam belőle. Az egyik az, hogy amikor határon átnyúlóan beruházunk, akkor az egyes nemzeti oldalak nem látják a hozzáadott értéket, de hogyha az ember kicsit nagyobbra nyitja a szemét, akkor látja, hogy az európai pénzek milyen nagy hasznot hajthatnak aztán, hogyha hosszabb távon gondolkozik az ember, és megérti, hogy milyen jó az árucsere és a határon átnyúló együttműködés, akkor ez jó példa arra, hogy valóban fenntartható módon hogy lehet beruházni. Én azt is megtanultam, hogy a vasúti forgalom Előadó szakítja. Nagyon fontos, és nagyon nehéz magánberuházókat találni ezeken a területeken. Aztán, amikor határon átnyúlóan és szolgáltatókat összefőkúan sikerül valamit megvalósítani, akkor nagyon érdekes európai projektek jönnek létre. A dánsvéd példa, az Orslund példa, az nagyon jó. Ez nagyon érdekes, hogy a közúton, amit fizetnek úti adóként, azt aztán a másik országban felhasználják. És én azt gondolom, hogy Európában sokan jó ötleteket kaphatnak ebből, új ötleteket. Például, mi lenne akkor, hogyha ezt a széttaglálódást taglódást megakadályoznánk, ne saroljuk mm, egymást, hanem mondjuk azt, hogy rendben, ezt a közúti részt fejlesztjük, ha a hozzátartozó sínfejlesztések is megvalósulnak. Valahogy rendszerszerűbben kellene látnunk ezt a helyzetet. Ha ezt megtesszük, akkor szerintem nagyon jó ötleteket kapunk. Jelenleg például Kaléban nagyon jó elképzelések vannak, de valahogy rendszerszerűbbnek kell lennie a dolognak. Az állami pénzek és a magánpénzek összefonódása és főleg a határon átnyúló együttműködés nagyon fontos. Úgyhogy elég sok mindent tanulhatunk ebből a tanulmányból. Hát én nem régen vagyok tagja ennek a szakbizottságnak, de számomra nagyon érdekes volt ez az előadás, hogy konkrét példákat hallhatunk a finanszírozási struktúrára, illetve arra, hogy miért fontos ez a projekt a tagállamok számára. Így aztán nekem nagyon fontos ez a tanulmány. Elnök, köszönöm, Ines Ayala Sender. Eh, köszönöm, elnök úr. Köszönöm, köszönöm a... Köszönöm, hogy ezt a tanulmányt meghallgattuk. Bevallom, kicsit összezavart engem ez a tanulmány. Több projektet is megvizsgáltak. És egészen más következtetése jutottak a különböző esettanulmányok vizsgálatakor. Az első esetben, ugye Eurostarról van szó például, az első esetről sikerként beszélnek. Az érdekes, az Eurostarnal mindig az a gond, hogy pénzügyileg ugye ez nem egy sikertörténet. És azt mondják, hogy a kohéziót is elérte. Szerintem ez pont fordítva van. A kohéziót ugyan eléri, de pénzügyileg nem túl sikeres. Önök, meg, önök szerint pedig ez siker. Szerintem pénzügyi szempontból nagyon is komoly problémák merültek fel. Azt kéne elérni tehát, hogy még hatékonyabb legyen egy hasonló típusú projekt. Nézzük a második dolgot. Ön alapvetően um, az utas szállítással foglalkoznak, néha viszont összekeverednek a dolgok. Nézzük a magas sebességű vagy nagy sebességű vonatokat. Az Atlanti mediterrán, illetve az európai délnyugati folyosóval, ugye Portugálról, Franciaországról és Spanyolországról van szó, azt mondják, hogy ez egy nagyon régi dolog, de hát ez nem baj, hát eh, azért kell dolgozni rajta, mert nem, mert nem olyan új, de nem is olyan régi. Nézzük a turizmust. Egyszer azt mondják, hogy ez jó, másokkor azt mondják, hogy nem jó. De úgyis globális felmelegedésről beszélhetünk, ezért a turisták majd Észak-Európában maradnak. Örültem volna, hogy kicsit objektívabbak lettek volna, főleg a mércénél. Nagyon nagy az ellentmondás abban, hogy ez egy azon kritériumot hogyan használják fel. Hogyan használnak fel. Nézzük az Eurostart. Önök megmérték az összes hatékonysági lehetőséget, kibocsátás, energia, stb. Viszont a spanyol esetben, ahol nagyon nagy siker volt az, hogy radikális csökkent a kibocsátás, illetve az energia hatékonyság is, ott meg miért nem mérték ezt? Portugáliában ez egy politikai döntés volt, a portugál néppár döntött, úgyhogy nem fogják ezt meghosszabbítani, de ez egy politikai döntés volt, nem más kérdés. Mi a baj az EFSZ-vel? Azt szeretnénk az EFSZ-vel kapcsolatban elérni, hogy legyen komplementer szerepe a Connecting Europe Facility-hez képest. Ne azt mondják nekünk, hogy ez majd bonyolult lesz, hanem azt mondják meg, hogy eléri ezt a komplementer hatást, vagy nem. Tehát azt, arra a kérdésre vártuk volna a választ, hogy mit tehetünk, mi még. Ne azt mondják nekünk, hogy ez túl bonyolult lesz. És annak mi értelme van, hogy délen és éjszakon más mércével dolgoznak? Azt mondják nekünk, hogy délen nem lesz több turizmus, mert úgy felmelegszik Európa, hogy mindenki éjszakon marad. Kicsit abszurd a helyzet. Hogyan milyen mércével dolgoznak, hogyan dolgozzák ki azt, hogy mit mérnek, hol mérnek, milyen projekt esetében. Köszönöm. Gesine Meissner, Karimadelli, Dominik. Köszönöm, Gesine Meissner, és utána még elég sokan, úgyhogy Gesine Meissner kezdi a sort. Igen, köszönöm szépen. És a liberálisok részéről is köszönjük. Nagyon érdekes volt ez a tanulmány. éppen említette, hogy az USA a vasútépítésben, a sínépítésben nagyon sikeres, de hát nagyon eltér a rendszerük, hiszen kevesebb személyt szállítanak, és annál több rakományt sínen. Hát e-, ebből lenne mit tanulni. Tehát nem lehet összehasonlítani két rendszert, mert teljesen más dolgot szállítanak. Aztán Igazából most már lehet tudni, hogy bizonyos finanszírozási formák azért elég sikeresek voltak, úgyhogy néha olyan dolgokat kritizálunk, amik később sikeresek lesznek. Aztán a Budapest-Atén útvonalat illetően említette, hogy Pestől délre problémák vannak. Hát akkor hogy lehetne ezt hatékonyabban támogatni? Hogyan működhetne hatékonyabban, hiszen ez a egyik legfontosabb folyosó. Aztán a határon átnyúló folyosók, a pénzek felhasználása, hát tudjuk, hogy folyik a munka, de a magánbefektetés. A Connecting Europe Facility-nél, csak úgy, mint az FC-nél, a beruházási bank megpróbál magánberuházókat bevonni. Aztán 132. Itt említi, hogy más erőforrások és európai erőforrások jelennek meg, de a magánerőforrásokat nem említi külön. Ez beleértendődik a más erőforrásokba, vagy Svájchoz hasonlóan finanszírozunk visszatérítéssel? Tehát a magánszektort egyáltalán sikerül rávenni, hogy beruházzanak a vasútba? Vagy ahogy Markus Piper mondta, akkor csináljunk ilyen adokveszeket, hogy ha te finanszírozod a vasútat, én finanszírozom a közutat. Köszönöm, Karima Deli. Merci, Monsieur Président. Köszönöm, elnök úr, megköszönöm a tanulmány bemutatását. Nekem négy nagy kérdésem lesz. Nézzük a tanulmányukat. Biztosítanának-e minket arról, hogy a bizottság megoldja azt, hogy az EU-s vasúti finanszírozás az elmúlt két évben megfelel azoknak a hozzáadott értékről szóló szabályoknak, amelyek a Connecting Europe Facility leírásában szerepelnek. A társfinanszírozásra tudnának-e példát adni a határon átnyúló projektek esetében, ahogy ezt a szabályozást kimondja? A kollégákhoz fogják mondani, hogy rászálltam erre a témára, de A Torino-Bázel alagút kiírása megfelele az átláthatósági szabályoknak. Még egy utolsó kérdés. A tanulmányokban utalnak a BPK projektre, ez ugye egy mindenki által ismert eh, nagysebességű vasút projekt, ez egy hatalmas projekt, de a regionális, klasszikus, a klasszikus regionális összekapcsolódás ezzel párhuzamosan eltűnik. Tehát egyértelmű, hogy többen fognak majd képkocsiba ülni, ennek környezetvédelmi hatása is lesznek. Ez pedig azt jelenti, hogy még a szükségletekre sem ad választ ez a projekt, tehát a COP21 által tett ígéretekre sem, kép, sem vagyunk képesek válaszolni, reagálni, nem tudjuk ezt teljesíteni. Köszönöm. Dominik Riké következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm a tanulmányt. Hallottuk a hozzászólásokat, úgyhogy bizonyos problémákat már láthatunk. Az egyes számú probléma az, hogy nem mi kértük a tanulmányt, hanem a kokobú úgyhogy nem igazán felel meg a módszertan annak, amit mi elképzeltünk. Alapvetően pénzügyi orientációjú ez a tanulmány. Ugye önök az eredmények és, és hatékonyságot vizsgálták elvileg, de milyen alapon ez nem derült ki? Hogyan tudják megítélni, hogy az EU-s finanszírozás mennyire volt hatékony, vagy eredményes? Beszélnek különböző számadatokról, ezek nagy, magas számadatok, de ne felejtjük el, hogy a vasút jelenleg visszaszorulóban van a többi közlekedési módhoz képest. Gondolhatnánk azt is, hogy ha 7 éves tervezés időszakban gondolkodunk, hogy mondjuk 100 milliárd jut egy 7 éves időszakra, de hát ennek nem felelnek meg, ennek az összegnek az eredmények és a hatás, következmény. Még egy dolog, nem is tudom, hogy beszéltek erről, az európai finanszírozás értelmez, vagy vizsgálatakor beszéltek a regionális versenyképességi alapokról, nem tudom, hogy erről mikor született döntés, hogyan született gyűjtés, döntés, figyelembe vették-e, nem? Ezt meg tudnák-e magyarázni részletesebben? Aztán nem volt túlságosan világos a jelentésben, hogy pontosan milyen feltételek mellett lehet finanszírozást igényelni. Aztán azt írják, hogy léteznek ismeretlen eredetű finanszírozások, hát ez szerintem elég meglepő, hogy ilyesmit kell hallani egy tanulmányjal kapcsolatban. Ez mit jelent? Aztán a vasúti infrastruktúrák megtérülése is nagyon fontos. Vajon a magán szféra mennyire érdeklődik majd? Ugye pontosan ettől függ a megtérüléstől. Sajnálatos módon elmondhatjuk, hogy a finanszírozás egyre elhalványodik, az európai és a magán is az FC pontosan ezt a trendet fordítaná meg. Vannak-e kritériumai annak, hogy ez hogy történjen? Van-e politikai kritérium ennek, vagy európai hozzáadott érték kritériuma? Magyarán. Vajon egyáltalán rentábilis-e az, hogy a vasúti infrastruktúrába ruházunk be? Hát ez nem egy lényegtelen téma az elkövetkezendő évekre nézve. Még egy dolog, ami nagyon fontos, és többen is utaltak már rá a kollégák közül. Az európai piac mért, mennyisége, mennyire érdekes. De beszéltünk arról, hogy különböző tagállami modellek vannak jelenleg. Vannak monopóliumok, Németország, Franciaország, vagy vannak teljesen liberalizált piacok a beruházás megtérülése vajon eltérő-e attól függően, hogy milyen típusú piacról beszélünk? Van -e annak értelme, de jelent ez valamit, hogy jelent ez hozzá valami pozitívumot az, hogy európaival teszük az egész piacot, hatékonyabb lesz-e? Avagy a vasúti piac túlságosan, túlságosan korlátozott ehhez. Tehát a méret gazdaság vajon mennyire elképzelhető, vagy mennyire jól indokolható a vasúti ágazatban. Ez a jövő szempontjából nagyon fontos. A negyedik, a negyedik csomag ugye tudjuk milyen hatással lesz várhatóan a piacra, ez jó vagy nem jó. A magán pénzeket, magánfinanszírozás nagyon arra nagyon számítunk, ez eh, nagyon hiányzik, ezért fontos az, hogy megtudjuk, hogy eh, vajon mennyire térülnek meg a beruházások. Erre keresnénk a választ. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Nekem is volna még egy-két észrevételem. Pozitív példákat mondtak, például a hidat, mely Malmőnél van, ez egy jó példa. Erről nem is volt olyan nagy vita, mint a fémen összekapcsolása során. A Féman hídnál távoli, mindentől távol fekvő vidéki részeket kapcsoltak össze, míg a Malmői híd két nagy várost köt össze. Vagy a Transrapid Berlin Hamburg. Ez egy pénzügyi katasztrófa lett volna, szerencsére megakadályozták. Tíz év késéssel aztán az ICE csodálatosan működik, vagy a Rajna Duna csatorna csomó pénzt hozott volna, ez a bábeli torony építés óta a legnagyobb bolondság volt, amit végül megépítettek. Szóval néha ilyen egy ilyen nagy projekt, néha meg olyan módon sikerül. Az a kérdés, hogy milyen kritériumok alapján lehet előre meghatározni, hogy mi sikeres, mi lesz sikeres, mi nem. Például B- Bécs Adria hogy most a Semmering alagútat építsük ki, és az előalpokon keresztül vezessük a nyomvonalat, vagy pedig a pannon síkságon keresztül, ha hát miért ne inkább ott? Az elmúlt év vasúti reformja sok száz milliárdos beruházást csoportosított a vasút forgalomban, és az utasszám csökkent míg a közép és rövid távú közlekedés számadatai nőttek, vagy pedig a Stuttgarti pályaudvar példáját mondom, hogy sok tízmilliárdot költenek el azért, hogy pár perccel rövidebb legyen az út, miközben a Berlin-Breslaui hogy németül mondjam, breslaui kapcsolat még mindig nincs, nem, nem jött létre. Európa összekapcsolódik, ízesül, szervesül, de valahogy a, a szélen lévő régiók bekapcsolása, mintha senkinek sem volna érdekében, állna érdekében pedig kisebb vasúti szakasztokat kellene csak felújítani, ehhez nincsen szükség nagy projektekre, és így összekapcsolnánk a távol lévő városokat is a központokkal, hiszen ez egy igazi európai többletértékkel járna nem csak pénzügyi kritériumokat kell figyelembe venni, hanem azt is, hogy Európa jobban összekapcsolódjon, és persze az éghajlatot is védeni akarjuk, ezért az éghajlat barát vasúti közlekedést kell támogatni. És persze a külső költségeket internalizálni kell. A különböző közlekedési módozatok között nem lehet piacgazdasági versenyt eh, létesíteni, hiszen itt a környezetvédelmi és a fenntarthatósági szempontot is figyelembe kell venni. Utolsó kérdésem, hogyan lehet tehát azokat a projekteket, amelyek már pozitív tapasztalatokkal rendelkeztek, jövőképessé tenni? Úgy gondolom, hogy gyakran a negatív tapasztalatokat begyűjtő, hozó projekteket eh, hosszabbítják meg és bővítik ki a jövőben. Köszönöm szépen, Kramer úr. Most németül válaszolok, hiszen németül kérdezett. Hátulról kezdem a válaszadást, aztán megyek előre. Hát profi tolmácsaink vannak, nyugodtan beszéljenek németül. Ebben biztos is vagyok, mondja Róten Gatter úr. Egyrészt a regionális és a közel, a városon belüli közlekedés öm, háttérbe szorult-e a magas sebességű távkapcsolatokkal szemben. Igen, de hát persze a magas sebességű vasúti közlekedéshez hozzátartozik a regionális felhordás, a regionális infrastruktúra behord, felhord, ráhord a nagy Párizs, Brüsszel, Amsterdam, Frankfurti vonalakra, és sajnos éppen ezekben a, ezen a magas sebességű kapcsolatok kapcsán árnyék régiók is létrejöttek, a nagyvárosokat, a agglomerációkat összekötik bár, de a közöttük lévő területek, minthogyha valahol lemaradtak volna közlekedési szempontból. Ez az első válaszom. Második válasz. Mondjunk le teljesen a magas sebességű közlekedésről? Nem, hanem koncentráljunk inkább azokra a projektekre, amelyek a nagy agglomerációkat hatékonyan kötik össze, és így a légi közlekedés felől a vasúti közlekedésre terelik a forgalmat, máskülönben a légi közlekedéssel szemben nem tudunk fellépni aztán ugye a Stuttgart 21, a Stuttgarti föld alatti pályaudvar, hát 10 milliárd, azt hiszem, hogy ez sokkal többbe fog kerülni, mint 10 milliárd euróban. És azt hiszem, hogy ennyi pénzért tényleg Mühldorf és Freilassing között lehetne egy, egy új nyomvonalat kialakítani, és mondjuk a német-osztrák határon átnyúló kapcsolatot felgyorsítani. Évtizedek óta vitáznak erről, de voltak éppen a Bundesfer Kersz vége plánába a szövetségi vasúti közlekedési nyomvonal átfogó tervbe csak most nem elték be. Egy milliárdba kerülne ez a Freilassingi kapcsolat, egy tizedének a Stuttgart 21-nek. Valóban, a európai értéket kell erősíteni, de hát mi is az európai érték, ezt is fel kell tennie. Tudományos szempontból definiálhatjuk, az európai hozzáadott érték abban rejlik, hogyha európai módon adunk hozzá értéket, hanem nemzeti határokba burkolózva ö, tervezünk, hanem európai szinten tervezünk, és ilyen módon szinergiákat, kvantifikálható hasznot érünk el. Persze ez nem csak a közlekedésre lesz pozitív hatással, hanem a környezetre, a szociális integrációt is támogatni fogja a határtérségekben. Ám mindig nehezebb lesz ezt az értéket mérni, amikor az európai hozzáadott értéket nem anyagi szempontból akarjuk kimutatni. Ehhez európai bátorságra van szükség. Ahhoz tehát, hogy a szociális integráció és az összekapcsolódás tényét eh, kidomborítsuk. A regionális hatásoknak mindig hosszú távú jellegük van. Nem az elkövetkező két évben, a beruházás létrejötte után két évben, hanem 15-20 évben manifestálódnak, jelennek, meg öltenek testet, és bizony sok mindent nem is lehet előre látni. Én magam a prognosztizáló CÉS tagja vagyok, e, egy tudományos előrejelző intézetben dolgozom, de bizony gyakran tévedtünk. A lehetőségeket, a potenciált fel lehet tárni. Azt mondjuk mondhatjuk, hogy ha egy e, nagysebességű kapcsol, e, vasúti kapcsolatot a semmibe vezetek, akkor semmilyen pozitív hatással ez nem jár. A múltban bizony így csinálták, a a magas szint, magas sebességű kapcsolat ügyét eh, támogatták, és nem figyeltek arra, hogy milyen szociális haszonnal jár ez. Ez az első kérdésre adott válaszom. Aztán feltette kérdést a hatékonyságra. Amikor megkérdezik, hogy mi is a hatékonyság, hát a pénzügyi szinten elég jól definiálható ez. Ám amint a pénzügyi eh, szinttől eltávolodunk, nehezebb lesz a helyzet. Azt mondhatjuk, hogy hatékonyság az, amit meg lehet valósítani, azokban a tervekben, amelyeket elterveztünk. Tehát először meg kell határozni, mit akarok elérni a beruházással, és utána pedig mérhetem, hogy milyen szinten, milyen léptékben, milyen mértékben értem el a beruházásommal a kívánt magam elé kitűzött célt. A fehér könyvekben fogalmazódnak meg a célok, nem csak pénzügyi célok ezek, hanem ökológiai és szociális célok is. A regionális integrációról is szólnak ezek a célok, és bizony ezek elérésében a vasút nagyon fontos szerepet játszik, és itt el kell döntenünk, akarjuk a vasútot, vagy nem, már pedig ha akarjuk, akkor ez pénzbe kerül, ezt látni kell. És akkor felmerül a kérdés, milyen pénzügyi feltétele van annak, hogy a tervet elérjem. Magánberuházással ezt nem lehet megoldani. A magántőke nem lesz elegendő. Persze, minden eszközt ki kell aknázni, de ez nem elegendő. Állami garanciát kell biztosítani, máskülönben a magántőkét sem kapja meg a beruházó. A PPP-kben persze veszélyek is rejlenek. esetleg becsalogatjuk a tőkét a projektbe, és ők csak a nyereségre fognak koncentrálni. A befektető lehet, hogy voltak éppen csak az államot akarja megcsapolni, és nem a beruházás szociális értékére figyel. Legalább egy beruházásnak legalább 15%-át hogyha összekapcsoljuk a magántőkével, maximum 15%-a legyen, ez máskülönben egy moral hazard effect jön létre. Voltak éppen tehát azokat a beruházókat csábítjuk a beruházók körébe, akik az államot akarják megcsapolni. Sádúr? Két dolgot szeretnék mondani. Az egyik hogy lehet a projekteket kiigazítani, például a PP22-es. Hát erről is lehet beszélni, hogy a teherszállításnak a sebességét lehetne esetleg korrigálni, vagy más síneket alkalmazni. Tehát egyik oldalról az elvárásokat nem kellene olyan magasra tenni, másrészt viszont magát a folyosót jobban ki kellene használni. A második dolog az az, hogy van egy különbség a között, hogy valami gazdaságilag megtérül-e, hát nyilvánvalóan a befektetőket ez érdekli, ha egy projektbe be akarnak ruházni, nyilvánvalóan hogy a külső költségek és a rendelkezésre állás azok költségesek, de ott van a másik oldal az, hogy a népgazdaságnak milyen hasznot hajt ez. Elnök, köszönöm szépen. Bekiabálás mikrofon nélkül. Beg your the criteria totally, totally partial, yeah? Corridor in the north. Is, az északi folyosót egészen máshogy vizsgálták, mint a délit. Elnézést, de dél, a déli, déli régiókban még mindig nő a turizmus, úgyhogy szerintem rossz a kiindulási alapjuk. Szeretném hallani a véleményüket. beszélnek a fenntartási költség, rezsiköltségekről északon, viszont önök szerint a déli projekttel csak baj van. Azt hiszem, hogy félreértette. Nem kritizáltuk a turizmust, ugyanazokat a kritériumokat vizsgáltuk minden eset tanulmány esetében. Nem mértük más mutatókkal az északi projekteket, mint a délieket az eurózónát pozitívan értékeltük. Mert pénzügyi siker, és integrációs siker. Nézzük meg, hogy Dánia és Svédország együttműködése milyen jól megvalósul, vagy nézzük meg az egyetemek együttműködését. És hát ugyanezeket a kritériumokat alkalmaztuk délre is. Vegyük Spanyolországot. Próbáljuk megoldani a maga nagysebességű hálózatokkal a problémákat. Itt a legsűrűbb a hálózat. Spanyolország világbajnok ebben. De mégis ötször kevesebb utasuk van, mint Franciaországnak, és tízszer kevesebb, mint Japánnak. No financial success. So, nur aber mal langsam, jetzt müssen wir, jetzt lassen wir Herrn yeah. Rotengatter noch yeah. ausreden, und dann... Okay. Hagyják kérem, hogy a vendég elmondja a véleményét, majd aztán tovább vitatkozunk. Tehát ezért azt a következtetést fontam le, hogy Spanyolország nem pénzügyi siker, bekiabálás mikrofon nélkül, elnök. Ines Ayala Sander, Elnézést, de felbe kell, hogy szakítsam, ha gondolják, két oldalú beszélgetést folytathatnak kint, de most... Most köszönetet szeretnék mondani a tanulmányért. Figyelmesen olvasgatjuk még, és nyilván tartjuk a kapcsolatot. Ganz ist. Ines, ist passiert. Jó, rendben. Ines, az azért elég gyakran megtörténik, hogy az ember kérdez valamit, és nem kap választ. Bármikor utána lehet kérdezni, ez egy félreértés volt szerintem, de tisztázhatják. Kommen jetzt zu unserem fünften Tagesordnungspunkt, die Aussprache mit... Ötödik napi rendi pont, az Uber témája. Három hozzászólót hívtunk meg. Michael Nielsen, Roberto Parillo. Mindenki 8-8 percet kap. Mark McGinn. Az Uber szakértője. Úgyhogy öné a szó. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Köszönöm szépen, Elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés itt lenni ma. We've been in Europe for about four years now. Négy éve van az Uber Európában, körülbelül öt és fél éve létezünk egyáltalán. Jelenleg 67 országokban működünk, országban működünk, 370 országban, és 23 tagállamban, és hát reméljük, hogy nem sokára. Karácsony után három új tagállamban is működhetünk, körülbelül 3 millió utat bonyolítunk le, hétvégéken 5 milliót naponta, és kb. 1,2 milliárdnyi utas regisztrálta magát az Uber platformján. Gyorsan növekszünk, hát elég sokat tanultunk az elmúlt négy évben Európában, különösen a hibáinkból. De azért optimisták vagyunk az Uber jövőjét, illetően itt az Unióban, és hát szívesen megvitatjuk azt, hogy az új és szolgáltatásokat hogyan lehet szabályozni, sőt, szabályozni kell, ebben is egyetértünk. Üdvözöljük a szakbizottság jelentését a fenntartható urbánus mobilitásról. Ez új mobilitási formákat és közösségi formákat támogat az erőforrások megosztására. Öt évvel ezelőtt nem létezett ez a közlekedési forma, de nem régen nagyon sok országban módosult a jogi keret, amely lehetővé teszi most már, hogy ezek az új szolgáltatások működjenek. Hát ez nyilván nem működhetett ez a szolgáltatás az okos telefonok megjelenése előtt. Ahogy a szakbizottság már mondta korábban, mi úgy gondoljuk, hogy az a megoldás, hogyha megfelelő szabályozó kereteket találunk, annak megoldására, hogy az urbánus mobilitást hogyan támogassuk a tagállamokban. Nyilván intézményi szinten a parlamentben is foglalkoznak ezzel. Az Uber az kétoldalú szolgáltatás, ott vannak az utasok, és ott vannak a vezetők. Az utasok megnyomnak egy gombot, és akkor ott áll a kocsi. Nem kell előre foglalni, nem kell várakozni az utcán, imádkozva, hogy esetleg a taxi megérkezik, és egyre inkább tőlünk függ nagyon sok ember. A Google használatával biztonságosabb és gyorsabb ez a szolgáltatás. Egyébként olyan helyekre is, ahova a tömegközlekedés nem nagyon jut el. Nagyon sok európai városban első osztályú a tömegközlekedés. Still confronted with what you could call transport deserts. De nagyon sok helyen tömegközlekedési sivatagban élnek. Egyébként könnyű rá szokni az Uberre. Ez kiegészítő szolgáltatása a tömegközlekedésnek és a magánközlekedési formáknak, és költséghatékony. Nem veszük el a taxisoktól és a profi sofőröktől a kereseti lehetőséget, egyszerűen csak hatékonyabban összeilletjük a kereslet kínálatot a mobilitás területén. Köszönhetően az okos telefonoknak egyébként, az intellektuális tulajdon jogoknak több mint 70%-a európai, úgyhogy széles sávú internet és a szatellit kommunikáció. Biztos tudják, hogy a Galileo konstelláció még él, viszont annak a kihasználása az egyet kell értenünk szélesebb szinten, hogy mire használjuk. Egyébként most már nem csak közlekedési, hanem gazdaság és környezetvédelmi aspektusa is van az Uber szolgáltatásnak. A carpoolingot, a kocsi megosztást már sokan ismerik, 70-es évek óta működött, de nem széles körben. Ma San Francisco, amely világvezető ezen a téren, 50%-ban az ajánlott szolgáltatásunk, az Uber Pool applikáción veszi Igen, Ez azt jelenti, hogy 2-3-4-en együtt utaznak, általában egy embert szállított volna mondjuk egy kocsi, most ez négyet szállít, tehát meg négyszer ez az utazók, utazók számán. Londonban is beindítottuk ezt múlt héten, és kb. 60 ezer ilyen útunk van évente. Ami a vezetők helyzetét, illető sofőröket. Itt is egyszerű a helyzet, nyomja meg egy gombot, és munkát talál. A sofőrök szabadon szabják meg, hogy mikor dolgoznak, mikor kapcsolják be az applikációt, hogyan működnek, és a saját magánéletükhöz igazíthatják ezt a munkaidőt, vagy az oktatás tudásukhoz, oktatás mellett csinálhatják ezt. 1,2 millióan sofőrködnek, vagy részmunkaidőben, vagy teljes munkaidőben jelenleg a világon. A részmunkaidős, amikor ez, ez népszerűbb, az USA-ban 400 ezeren működnek így, 50%-ok kevesebb, mint 10 órát hetente, tehát igazából csak az a célja, hogy kiegészítsék a bevételüket. Itt Európában, hát ennek politikai és jogszabályi okai vannak, inkább a teljes munkaidős Uber sofőröket látjuk. És azt látjuk, hogy nagyon fragmentálódik a piac. Egyesült Királyság 16 városban működünk, 25 ezeren sofőrködnek, engedélye profi módon Párizs, 12 ezeren vesznek részt a rendszerben, 25 százalékuk egyébként, mielőtt az Ubernek kezdett dolgozni, munkanélküli volt. igazából 40 százalékára lehetett volna mondani, hogy hosszú távú munkanélküli. Úgyhogy, hölgyeim és uram, próbálom az időt betartani, úgyhogy szívesen válaszolok a kérdéseikre. De megint csak azt tudom mondani, az Uber nagyon örül annak, hogy itt képviselhetetheti magát ma. Az ITRE és az IMKÓS jelentésekkel csatlakozó azt gondoljuk, hogy az EU-nak föl kell karolnia azokat a gazdasági kezdeményezéseket, amelyeket az új technológiák tesznek lehetővé. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen ezt az előadást, most pedig Pihel Nielsen. Az International Road Union állandó képviseletének az elnöke tessék. Thank you very much, uh, Mr. Kramer. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen, Kramer úr igen tisztelt európai parlamenti képviselők. Az IRU nevében, az International Road Union nevében szólalok itt fel a Nemzetközi Közúti Szövetség, az IRU. Te gyakran meghívják ide, hogy különböző kérdésekről szólaljunk fel. Ugyanakkor a taxikat és a postai szállítókat is képviseljük globális szinten. A sharing economy a számunkra hátrányt is jelent. Ez ugyanis a nem profit alapú megosztást jelenti, tehát megosztjuk, amink van, de nem profit célral, amit az Uber csinál. Ez voltak éppen hatalmat összpontosít egy cég számára, és nyereséget a cég számára. Ez pedig számunkra nem a sharing economy, Éppen ezért mi ez ellen szólalunk fel. A moszkvai repülőtérre látjuk ezt, eh, óvakodja a magántaxisoktól, eh, nem, nincsen biztonság, eh, nem tudunk biztonságot biztosítani. Ezt a helyzetet nem akarjuk Európában látni, szabályok is szolgálják ennek a megelőzését. Mindenkinek be kell tartani ezeket a szabályokat, a versenynek meg igazságosnak kell lennie, tehát a szabályok mindenkire érvényesek kell, hogy legyenek. Az Uberre is. Hogyha az Uber jel megjelenne a szélvédőn, vagy pedig e, a taxi jelző megjelenik, a, a szabad jelző van a, a tetőn, akkor rendben van, mindenkire vonatkozónak ugyanezek a szabályok. Nincsenek, nincs szükség új szabályokra, hiszen a taxi iparágat már meglévő szabályok szabályozzák. Senki nem akarna befeküdni egy olyan sebész kése alá, senki nem akarna olyan bíró által ítéletet hozatni a saját fejére, olyan hídon átmenni, amelyet olyan építész vagy építőmérnök um, tervezett, uh, akinek nincs diplomája, aki nem profi. Ugyanezt nem akarjuk a bírótól vagy az orvosról sem. Biztosítani szeretnénk, hogy a biztonság, a képzés, a megfelelő szociális feltételeket minden szolgáltató és minden szereplő betartsa a piacon. Nos, sajnálatos módon azt kell, hogy mondjuk, hogy az Uber egy eh, dispatcher központként működik. Szép az applikáció, de voltak éppen az Uber taxikat közvetít ki az utasoknak. Nevezhetjük bárhogy ezeket a kocsikat, voltak éppen ezek taxik, az utasok meg utasok. Nem csak mi gondolkozunk így az Uberről, hiszen úgy gondoljuk, hogy nem csak mi gondoljuk azt, hogy mindenki, aki ö, személyeket szállít, ezekre a szabályok vonatkozniuk kell, hanem 28 ország szabályozói is ö, amit, ahol betiltották az Uber-t. Franciaországot iméztem, persze. Az Uber Pop-pal addig <clears throat> működt, dolgoztak, <clears throat> amíg egy-két igazgatójukat le nem csukták Franciaországban, és utána egyszerre már csak hivatalos taxisofőrök végzik az Uber szolgáltatást. Hát ha nem szeretik a szabályokat, változtassák meg a szabályokat. Semmi baj nincs ezzel. A monster truckok ellen például mi felléptünk, hogy mi is azon dolgoztunk, hogy ezek a 25 méter hosszú környezeti rémek ne jelenjenek meg az utakon. Azaz tehát a szabályokat módosítani lehet, és mi is ezt tesszük a magunk demokratikus módján. Az ILO-val együttműködünk, az ENSZ munkaügyi szervezetem, a megosztáson alapuló gazdaságban érvényes foglalkoztatási normákról egy közleményt adott ki, és azt gondoljuk, hogy ezeknek vonatkozniuk kell az Uber sofőrökre is. Európai ö, legjobb gyakorlatokra és szabályokra van szükség, és a szabályokat a fogyasztóhoz lehető legközelebb érdemes meghozni. Miért? Hát azért, mert a taxik és a bérautók a tömegközlekedés, bocsánat, a közösségi közlekedés részét képezik, és így biztosítani kell, hogy a fogyatékkal élőket is el tudják szállítani, hogy hitelkártyával vagy készpénzben lehessen fizetni, ugye az Uberben csak hitelkártyával lehet fizetni és megfelelő egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítani, és a legjobb gyakorlatokat is ismerni kell. Az Uber azt mondtam, hogy a közlekedési úgynevezett sivatagokban is szállítanak. Hát, a legjobb tudomásom szerint az Uber csak a nagyvárosokban működik, ahol rengeteg közösségi közlekedési lehetőség áll rendelkezésére az embereknek. Tehát nem annyira jó szándékból csinálják ezt, hanem inkább a profit érdekében. Az, úgy tűnik, mintha az író nem támogatna az innovációt. Nem, nagyon is milliókat fektetünk az innováció ügyébe, hiszünk az innovációban, hiszünk a taxik innovációjában is. Az íróban, az én szervezetemben a globális taxihálózatot létrehoztuk. Mit jelent ez? meghatároztuk a minőségi kritériumokat, minnyájunknak volt már hiénával, vagy ha nem is hiénával, de rossz taxis, a rossz tapasztalata. Tehát először is a legjobb gyakorlatokat kell meghatározni, minőségi kritériumokat kell lefektetni, melynek minden taxi cégnek meg kell felelnie. Aztán vizsgáljuk meg a taxi appokat, vagy ö, applikációkat, amikor úgy az ember bekapcsolása nélkül megnyomjuk a gombot, és jön a taxi. Ez nem újdonság, de ezek helyi szolgáltatások abban a városban, közösségben működnek. Nos, a globális taxi hálózatban ezeket a lokális appokat összekapcsoltuk, és így létrejött a globális térség. A világos zöldben növekszik az alkalmazás, a sötét zöldben meg el is forgatták. 350 ezer taxi vesz részt eh, ebben a rendszerben, eh, Két fél milliárdos a globális taxipiac, másfél millió ö, utat bonyolítunk le ugyanazzal a technológiával, amelyről az Uber azt állítja, hogy ő találta volna fel. Az új legfeljebb csak annyi, hogy az Uber keresi a kiskapukat a jogi szabályozáson, és mi úgy gondoljuk, hogy sem megengedni nem szabad, sem így nem szabad fellépni. Úgy gondoljuk, hogy mindenkinek jogában áll, hogy magas szintű és biztonságos szolgáltatásokban részesüljön, többek között a bérautó vagy a taxi piacon is, de ehhez azonban biztosítani kell, hogy megfelelő biztonsági feltételek érvényesüljenek, megfelelő feltételek mellett dolgozzanak a munkavállalók, vagy az ön, önálló ö, vállalkozók is, és minnyáján innovációban veszünk részt. Nézzétek, nézzék meg, ez itt egy bécsi Tesla taxi, 100%-osan elektromos taxi, a parlament épület előtt, a, a ringen. Egy szóval mi is innovációban veszünk részt, mi az író részéről is mi is keresünk a legjobb megoldást. Köszönöm. Köszönöm Michael Nielsen ezt az érdekes előadást. Most pedig a Roberto Parillo kap szót a European Transport Federation részéről. Parancsoljon! Euh, pour cette opportunité. Merci. Köszönöm elnök úr a lehetőséget. Jó napot kívánok, tisztelt képviselők! Köszönöm, hogy szervezetemet itt képviselhetem, és elmondhatom, hogy mi a mi véleményünk ebben a kérdésben. Én az Európai Közlekedésben Dolgozók Egyesületét képviselem. Az ITF-hez mi az ITF-hez is, annak is partnerei vagyunk, ez az egész világra vonatkozó testület. Egyértelműen azt támogatjuk, hogy új technológiákat használjunk, amelyeket támogatjuk a polgárokat, a vállalkozókat és a, és a munkavállalókat, úgy természetesen, hogy a szabályokat figyelembe veszük és betartjuk. Az ETF azt, kérezi, azt kéri, hogy Európa haszn- gyakrabban használja az új technológiákat, hogy megfelelőbb legyen a verseny, illetve fel kell lépni a csalás ellen a közlekedés és szállítás ágazatában. Mindez úgy kezdődik, hogy jelenlegi szabályokat alkalmazunk. Például a, köz, a közúti szállításban a, a digitális tahigráfot kell használni, az intelligens tahigráfot, illetve nagyon fontos, hogy megfelelőek legyenek a közúti ellenőrzések. Aztán rendkívül fontos minden egyes cég esetében, illetve operátor esemény esetében az, hogy megfelelő legyen az ellenőrzés. A Galileo például elengedhetetlen számokra abban, hogy föllépjünk a csalások és visszaélésekkel szemben. Minden egyes vállalkozónak ugyanazok, az, ugyanazoknak a szabályoknak kell megfelelni. Európában létezik egy európai szabály, a áru szállításban való elhelyezkedésre, illetve a személyszállításban való elhelyezkedésre is. A szociális partnerek, a szociális és partnerekként egyértelmű, hogy az európai harmonizáció keretében, illetve um, administratív egyszerűsítés keretében nagyon fontos az, hogy a hogy a taxi sofőrök, illetve a sofőrre rendelkező autók esetében is ez megtörténjen. Elfogadhatatlan, hogy úgy kezdjék el az, a működésüket e, az Uber alatt autózók, hogy nem tartják tiszteletben az európai szabályokat. Átláthatósága, a kliensek jobb kiszolgálása, plusz munkahelyek, olcsóság, ezek a vezényszavaik, de ez valójában mást jelent. A-ból B-be jut, juttatnak el utasokat, ebben semmi újdonság nincs. Jobb új szolgáltat, jobb szolgáltatás a kliensnek, valójában tovább tart, még eljut a kliens A-ból B-be, Átláthatóság, erről most beszéltünk hosszasan, hagyjuk is ezt. Olcsóság. Egyik napról a másikra akár meg négyszereződhetnek az árak fenntartható. Azt kérik például az alkalmazottaiktól az überesek, hogy hamis megrendeléseket adjanak le a versenytársaiknál. Sajnálatos módon itt hazugságokról van szó. Nekünk igazsággal kell felépni hazugság ellen. Mondhatnánk azt, hogy a taxis szolgálat nem működik megfelelően, és erre az Uber adja a választ. De ez így nem felel meg a valóságnak. Mint hogyha a problémákat mással kéne, úgy, a problémákat úgy kéne megoldani, hogy az egészet elvetjük, és valami mást hozunk létre. Nem, a problémákat magukat kell kezelni. Az Uber megjelent Európában, de ez csak az első lépés, ez a jéghegy csúcs, csúcsa. Például itt van a kis csomagszállítás, illetve más tevékenységek is. Sajnos a jelenlegi szabályokat sem tartják, tartják be, tisztességesen versenyt folytatnak, és ezzel kárt okoznak azoknak, akik legálisan gyakorolják tevékenységüket akik új tevékenységre adják fejüket, azoknak mindig először tájékozódniuk kell, hogy milyen szabályok érvényesek. Ez mindenkire igaz. Az Uber viszont az ellenkezőjét teszi. Először is úgy jár el, ahogy, neki, ahogy jónak látja. A jogi és politikai szabályokat kivárják, hiszen ezek rákényszerítek végül, végül őket arra, hogy tiszteletben tartsák a szabályokat. Igen, mi támogatjuk az innovációt, de csak akkor, hogyha megfelelő minőséget tudjunk garantálni a klienseknek, hogyha az átláthatóságot tudjuk garantálni, hogyha az adó és szociális szabályokat is betartják, illetve minden más vonatkozó jogszabályt. Lehet, hogy valaki személy szerint nem ért egyet egy jogszabályjal, és megpróbálhatom, megpróbálhatom azt elérni, hogy ez módosuljon. De amíg egy adott jogszabály érvényben van, akkor addig azt tiszteletben kell tartani. Egy konkrét példával hadd zárjam. Vegyünk egy taxivállalatot, amely, egy fő, ami a fővárosban is jelen van, illetve ö, amely sofőrrel, ö, sofőrrel ö, autókat, például Zaventemben is lehet ilyennel utazni. Hát több mint ezer ilyen, ilyen gépkocsiról van szó. Ez, a, ez egy ilyen vállalat rengeteg családnak biztosít megélhetést évente, több mint másfél millió másfél milliót fizet be az állami kasszába, és minden egyes, vállal, minden egyes munkavállalónak megfelelő munkabére van, normális munkabére, ami meg tud élni, megfelelően kifizetik utána a munkáltatói terheket is. Hölgyeim és uraim, van mindenkinek beteg biztosítása. A gyerme, ha a gyermekeink úgy járnak egyetemre, hogy csökkentett tandíjat kell fizetniük, hogyha az Európai Unió működik, az csak az elosztó rendszerrel köszönhető az Uber és más applikációk, amelyek nem tartják tiszteletben ez, az jogszabályokat, ők pontosan ez ellen, a rendszer ellen küzdenek, és mindent meg kell tennünk azért, hogy megakadályozzuk őket ebben. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Das waren die drei. Köszönöm szépen. Az Uber problémának az a lényege, hogy néhány helyen betiltottak, máshol viszont imádják és dicsérgetik, hát ezért terveztük ezt a vitát, és hát olyan érdekes a vita, hogy nagyon sokan kértek szót, hát ezt meg kell nyírbálnom, ezt a listát, tehát nagyon sajnálom, de a koordinátorok két percet kapnak, a többiek pedig egy-egy-egy percet. Úgyhogy Finn van de Kampé a szó. Elnök úr! Köszönöm szépen! Az Európai Unió állandóan azt hirdeti, hogy innováljunk, új digitális módszerekre van szükségünk, munkahelyekre, teszteljük ezeket, de amikor aztán végül odaig jutunk, akkor egyszerre csak mm, az inunkba száll a bátorság. Hát akkor, akkor ez most sharing economy vagy sem? Szerintem nem. Igazából az Uber csak pénzt keres, egyfajta amerikai módszerrel, hogy így mondjam. Nem, eh, de vraag, voorzitter, maar die is meer voor het secretariaat. Erről majd még később mondok néhány dolgot. Akkor ez most közlekedés, vagy szolgáltatás? Ha közlekedés, mi vagyunk a felelősek, ha szolgáltatás, akkor a lengyel biztos asszonyi ez a portfólió, és hát neki megvan a saját véleménye. Überpop, Parillo úr és Nielsen urak. Önök említették az Ubernek az elfogadott formáját, vagy azokat is ellenzik minden formáját? Aztán Mark McCain úr. Ki támogatja az Ubert. Nagyon szép kis történeteket hallunk az Uberről, például azt, hogy a taxisok szabad idejükben übereznek. Hát, ha ez így van, akkor eléggé összetett a helyzet. Aztán az Uber, ahova beteszi a lábát, ott sikeres. De a kérdés inkább az, hogy a szociális feladatait hogyan látja el. Nem akarunk amerikai modellt. Mi a megfelelő szociális normákat akarjuk, a megfelelő minőséget, és hogyha baleset történik az überrel, na akkor mi történik? Köszönöm, Izmai Lertug. Köszönöm szépen. Először is hagyhatjak hangot annak, hogy végre egy olyan vita, amit állandóan szeretnék itt látni, ahol különböző vélemények összecsapnak, és nem csak üres szavakra riposztozunk üres szavakkal. Először is. Kicsit furcsa, de maga az elképzelés és az Uber személy szerint nagyon érdekesnek tartom, de ezt ne értsék félre. Annak is örülök, hogy az Uber képviselője ma itt van. Hogy kiállt ide, hogy szembenéz velünk. Az, hogy most a sharing economy, vagy nem, hát ez most számomra nem fontos. Nekem az a fontos, hogy ez a nagyszerű ötlet, még akkor is, hogyha igen, már vannak olyan taxitársaságok, amelyek már applikációk segítségével már alkalmazzák, tehát hogy ezt elfogadhatóvá tudják-e tenni. Ha valaki az Ubert jónak tartja, és igen, bevallom én igen, akkor a szocialisták számára az nagyon fontos, hogy, és akkor két kérdésem lenne és aztán pariló úrhoz is lenne még egy. Megyen úr, önnek, az übernek azt vetik a szemére, hogy állandóan a szürke zónában lavíroznak. Ez a legfontosabb kérdés. Amikor ezt hallja, hogy nincsenek engedélyeik a sofőreiknek, nem fizetnek adót hogy néz ki a biztosítás, ha esetleg baleset van? Mennyit fizetnek a sofőröknek, ha fizetnek? Vannak-e bérek? Ezekre a kérdésekre azért választ kellene, hogy kapjunk, mielőtt állást foglalunk, mielőtt szociálisan elfogadhatóvá tesszük az Ubert. Aztán második kérdésem. Elnök, igen, de az idő, az idő. Jó, második kérdésem. A környezetvédelmi hatások. Van egy tanulmány, amely a sharing economy környezetvédelmi hatásait vizsgálja. Például New Yorkban azt látták, hogy mivel Ezek az utak nagyon olcsóak, ezért rövid időn belül 14,8 millióról több mint 17 millióra nőtt az utak száma. Ez a széndiokszid kibocsátás nyilván fokozza. Aztán utolsó kérdésem. A hagyományos taxitársaságok konkrétan miért zárkoznak el annyira a közvetlen kapcsolattól az állampolgárokkal. Köszönöm. Pavel Telicska, két perc. Köszönöm. Először is én nagyon várom már a két tanulmányt, amit készítünk. Mind a két főigazgatóság nagyon fontos munkát végez ezen a területen, és hát végre minőségi információt kapunk. Én a mai előadásokat elég szubjektívnek tartottam. Igazából néhány pillanatban az volt a benyomásom, hogy a bíróságon ülök és védőbeszédeket hallok. Hát eh, nem tudom, hogy ki milyen gyakran taxizik, de amit ön elmondott, hát 50%-ban nem igaz. Én igazából amikor csak lehet elkerülöm a taxisokat és az Uberrel utazom. Most akkor nem akarom elmondani, de nagyon sok országban a realitásnak nem felelnek meg azok a szavai, amit a taxitársaságokról mondott. Úgyhogy a következőt mondanom, McGain úr. Ez egy új vállalkozási forma, vannak hiányok, vannak hátsó kapuk, környezetvédelem, igen, mi az igazságos, mi a versenyképes, hogyan fogy, fizessenek adót, és, és így tovább, és így tovább. De ön, ön mit gondol? Az ön vállalkozása szolgáltatás vagy közlekedés? Válasszon, és a választott érveljen, hogy miért. Aztán mind a hármójukhoz szól a kérdésem. Ezek a szolgáltatások, most én szolgáltatásnak hívom. A szolgáltatásaik átfedik egymást, vagy más és más vásárló, fogyasztó él vele. Aztán beszéltek adózásról, balesetről, stb. stb. Önök ezekről a területekről mit gondolnak? Elek úr? Tudom, hogy utálja, hogyha túllépjük az időt, úgyhogy be is fejezem. Elnök, köszönöm szépen, hogy betartotta, örülök. Most akkor jól érzem magam. Igen, Mezine. Kiitoksia puheenjohtaja. Köszönöm szépen. Maailma ympärillemme muuttuu. Kansalaiset, uudet asiakkaat, uudet sukupolvet, nuoriso. Köszönöm szépen, elnök úr. Az, a fiatalság, a legújabb generáció, teljesen másként eh, él, másként fogyaszt, más világot, másfajta szolgáltatásokat akarnak használni, és nem szabad megakadályoznunk mindent, amely eh, újdonság. Az a fontos, hogy készen álljunk. Arra van szükségünk, mint az Európai Uniónak és az Európai Parlamentnek, hogy egy olyan keretet teremtsünk, amelyben az új vállalkozók, az új üzleti modellek és a régi üzleti modellek is megélhetnek, és ugyanazon játékszabályokat követik. Mindenkinek, az újaknak is figyelembe kell venniük a szabályokat, az érvényes szabályokat hogyha például egy szolgáltatást engedélyeztetnek, vagy fuvaroznak. Meg kell akadályozni, hogy ebben a csatában, ebben a háborúban végezetül a legnagyobb vesztes maga az ügyfél legyen. új szolgáltatási formákkal találkozunk, és valóban vannak olyan új ö, ügyfelek, akik ezt a szolgáltatást keresik, de fontos, hogy mindenki számára megfelelő keretfeltételeket biztosítsunk, és a reform legyen hatékony és átfogó. Úgy, hogy természetesen a szolgáltatásban dolgozók fizetését, szociális biztonságot is megteremtsük. Ezért Karim Adeli. Karim Adeli. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az észrevételeiket, és köszönöm azt is, hogy a fenntartható urbánis fejlődésről szóló jelentés elkészülhetett. Az év fiatal generációról hallottunk, én még nem érzem magam magyar öregnek, éppen ezért hozzá szeretnék szólni a holnap mobilitásának kérdéséhez. nézzen úr, mindenki egyetért abban, hogy az Uber nem sharing economy, nem megosztáson alapuló gazdaság. Ha nem ez, akkor mi ez? Voltak éppen csak egy platform, ahol magán emberek kapcsolatba kerülnek, ez egy voltak éppeni közlekedési szolgáltatás. Egy vegyes vállalkozási forma. A közlekedési szolgáltatás egyrészt, másrészt pedig egy eh, dispatcher szolgáltatás. Az Uber tehát egy közlekedési szolgáltatás, teljesen mindegy, hogy most személyeket vagy árukat szállítanak, és ilyen módon valóban a városi mobilitás keretében kell látni, de felmerül a kérdés, hogy miért ne tekintsük ezt új közlekedési vállalatnak, vállalkozási formának. Ez az első kérdésem. A második kérdésem. Azt hallottuk, hogy előbb hogy az adózás problematikus az Ubernél. Hát a új piacgazdasági formáról nem beszélhetünk akkor, hogyha az adózás és a közteherviselés kérdését nem szabályozik, és nem vizsgázzuk meg, hogy honnan származik a jövedelem, a nyereség, és hol, és hol adózzák meg. Ugye az adóparadicsomok kiszárításáról gyakran hallunk, hát ezt nem engedhetünk meg egy ilyen új ö, visszaélési formát. Aztán az, ad, az adatvédelemről. Bizony, tudjuk, hogy a magánemberekkel adataival vissza is lehet élni. Mit mond erről az Uber képviselője? A 21. század elején élünk, ahol az Ubert nem lehet betiltani. De ez olyan, mint a kábítószer, azt kábítószereket se lehet betiltani. A 20-as években betiltották a kábítószereket, láttuk, mi lett ebből. Hiába mondjuk, hogy a kábítószer nem egészséges, mindig lesz illegális kábítószer kereskedelem. Ugyanez igaz az új vállalkozási formákra is. Jobb szabályozni, mint betiltani. Márpedig mi itt az Európai Parlamenten belül éppen jogalkotói kereteket hozhatunk létre úgy, hogy ne akadályozzuk meg a digitális fejlődést, de a szociális fenntartható, a fenntarthatóság szociális szempontjairól se feledkezünk meg. Köszönöm. Egy perccel túl hosszan beszélt Karima Delli, és most Péter Lundgren kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, az Uber A fekete gazdaság egy példája. Én morálisoknál fogva az Ubert soha nem használnám. Bármilyen járművel szolgáltathatnak, lehet, hogy mindenfajta képzés nélkül rendelkezik a sofőr, és milyen fajta biztosítással rendelkezik az utas. Ez is egy probléma. Komoly, megbízható taxitársaságokra van szükség. Most persze az Uber képviselői úgy állította be ezt, mint hogy olyan szuper volna az Uber, vagy Uber. Persze, szuper a befektetőknek, meg a cégnek, aki ezen nyer. De hogyan lehet szabályozni ezt a szolgáltatást? azt mondja, hogy hosszú ideje munkanélküliek vállalják így a munkát. Hát az a kérdés persze, hogy alkalmasak-e személyfuvarozásra. Úgy gondolom, hogy torzították a versenyfeltételeket, és az Uber, mint üzleti modell megszüntetendő. Mert voltak éppen itt csak a profit maximalizálására törnek. Megkerülik az adófizetést, nem fizetik a bérjárulékokat, a szociális járulékokat, és csak a pénzkeresésre koncentrálnak. És kérdezem, hogyan néz ki a biztosítás kérdése? Mi történik, hogyha valaki mondjuk egy überes balesetben súlyosan megsérül, vagy öm, akár mozgásképtelenné válik? Milyen fizet biztosítás fizet ilyenkor. És hogyan ellenőrzik, hogy az Uberes sofőrök megfelelő um, képzettséggel rendelkeznek-e, megfelelően tudnak-e szállítani, vezetni. Köszönöm szépen, most pedig egy percben Werner Kuhn kap szót, tessék. Nehéz lesz, de megpróbálom. Nos, én úgy gondolom, hogy a jogszabályok szempontjából nagyon fontos, hogy az Uber sofőröket is vizsgáztassuk. Ez így van, vagy egyszerűen csak összeegyeztetik a sofőrt az utassal. Hogy néz ki a technikai specifikáció? Normális esetben minden egyes évben tűvvizsgáztatni kell egy gépkocsit, hát akkor itt is szükséges lenne ez, úgyhogy ezért vállalják a felelősséget? Aztán geográfia és nyelvi ismeretekre is szüksége van a sofőrökre, különben nem kap engedélyt. Aztán az árak. Az árakról lehet alkotni, Például Németországban a hatóságok állapítják meg, hogy meddig tart a városhatár, és onnantól kezdek el a visszautat is fizetni. Nagyszerű, kitűnő volt. Lucy Anderson. Köszönöm. Szerintem muszáj lesz erről még többet beszélnünk, mert egyértelmű, hogy még sokkal több mindent kell erről elmondanunk. Nekem hiányzott az, hogy a irányítás számára milyen nehézséget okoz ez? közúti biztonság, vagy a jogi keretek hiánya, hiszen nem hallottunk erről a területről. Aztán van sok kihívás ezzel kapcsolatban. A munkavállalók joga. Nagyon sok városban ez probléma. Az Egyesült Királyságban például a munkavállalók jogainak figyelmen hagyásáért perelik önöket, hogy a minimálbérek alatt fizetik őket. Aztán a nemzetközi szintet illetően önök a sofőröket arra ösztönzik, hogy szakszervezetekhez csatlakozzanak, hiszen ez nagyon fontos, nagyon sok nagyvárosban jelen vannak, de túl sok a taxi is, és általában véve a taxi felhasználást és a környezetszennyezést vissza akarjuk szorítani. Hogy jön ebbe a képbe Uber? Köszönöm. Obrigado, Sr. Presidente. Um, eu gostava de dizer ao Sr. Parrilho que. Faria úr. Köszönöm szépen. Hogy mondjam el, hogy országomban, Portugáliában nagyon hatékony adórendszerünk van, figyelembe vesszük a gépjárműnek az állapotát, és van sok más faktort is. Tudom, a serem implementadas, mas a verdade é que os turistas no meu país se queixam de. Hogy a turisták gyakran arról panaszkodnak portugáliai útjuk után, hogy nem megfelelően indítják például az órát a taxisok. Én azt mondanám, hogy Portugáliában az Uber szolgáltatás nagyon népszerű. Természetesen a szektor szabályoznunk kell, kell a biztosításról, az adóról beszélnünk, a vizsgáztatásról, de ettől függetlenül ha valaki megpróbál leállítani az übert, ez egy vesztett harc, mint a homok kifolyik a kezünk közül. Úgyse nyerhetjük ezt meg. Köszönöm. Következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr az Uber egy olyan jelenség, amelyet nem lehet megakadályozni. ugyanakkor hiába a jövőbe mutat, a jövőben is szabályozni kell, szabályokat kell alkalmazni. Persze, az jó, hogy a szolgáltatás ára csökken, de nem minden áron. Nem minden áron csökkenjen ez. Éppen ezért van egy-két kérdésem. Ki fizeti az adókat? hiszen minden országban, ahol az Uber tevékenykedik, eh, probléma van az adófizetéssel. Nem világos, hogy hogyan garantálja például azt eh, ezen felül, hogy a sofőrök megbízhatók. Ráadásul a személyes adatok megőrzése is probléma. Hol őrzik meg ezeket? Európában? Amerikában? Milyen szabályok érvényesülnek erre, és ki fér az adatokhoz? Hiszen rengeteg adatról beszélünk, amelyekhez a hozzáférés nagyon fontos, hiszen így meg lehet érteni, hogy sok millió európai állampolgár hogyan mozog, merre megy, hova tart. Danke sehr. Jetzt Dietrich Klun. Köszönöm, Dietrich Klun. Köszönöm. Biztos vagyok benne, hogy erről még sokat fogunk hallani. De köszönjük a kapott információkat, és 2016 közepéig foglalkozunk ezzel. Aztán ön az Ubert a sharing economy részeként címezte. Akkor hagyd kérdezem meg. Közlekedés? Digitális szolgáltató? Minek tekinti magát és az Ubert? Sokan hallottunk, sokat hallottunk a biztonságról, munkakörülményekről, bérezésről, adózásról. Hát ez a jogalkotók feladata, hogy megoldják ezeket a kérdéseket, mert valóban nem egyértelmű a helyzet jelenleg. Tehát akkor digitális szolgáltatás, közlekedési szolgáltatás, aztán ott van a bírósági ítélet. Ön minek tekinti magát, és mit gondol, hogyan kellene kinéznie a vonatkozó jogszabályoknak? Én például úgy gondolom, hogy az Uber létezik. Nem tudjuk figyelmen kívül hagyni, hát akkor működjünk együtt. És nagyon sok rajongójuk van, nagyon sok fogyasztójuk. És azt hiszem, hogy nekik is szolgáltatnunk kell, de megfelelő jogszabályokkal. Köszönöm. Köszönöm, Jens Nielsen. Köszönöm, Jens Nielsen. Köszönöm, vi hörde här att eh, finns i 23 städer i... Köszönöm szépen. Már hallottuk, hogy az Uber egész Európában jelen van. Valószínűleg Svédországban is. De Svédországban mindenki fizet adót. De azok, akik az applikációjukat használják, Hát némelyik kölyük bíróságra került, van kb. 20 eset, és a bíróság azt mondta, ez egy kereskedelmi tevékenység, és Svédországban ez a fajta tevékenység jogellenes. Megszegik az adószabályokat. Úgyhogy Svédországban az Uber nem legális. Önök egyszerűen egy kiskapun keresztül anélkül, hogy felelősséget vállalnának, adót fizetnének, éltek egy lehetőséggel. És amikor az adóhatóságok elkapják ezeket a sofőröket, akkor adót kell fizetniük, de önök, önök nem vállalták a felelősséget, és adócsalást követtek el. Köszönöm. Rélián Quotidien. Köszönöm. Van egy spanyol nap, egy francia spa, napilap, ami azt mondja ki, hogy az Uber a munkanélküliségre adott válasz. Nem tudom, hogy mit kell ezen akkor gondolkodni. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy a munkát és a szolgáltatásokat föl kell szabadítani, liberalizálni. Hát sokszor sajnos nem mindig megfelelő a versenyhelyzet, Egyébként Franciaországban a taxisofőrnek meg kell fizetnie, ki kell fizetnie a saját taxiengedélyét, ez körülbelül 200 ezer euró, nyilván az Uber ez nem érvényes. Ez egy újfajta, ez egy újfajta foglalkozás, és mi a helyzet a szociális partnerekkel? Nézzük az Uber-t. Az nagyon jó, hogy meg kell hallgatni az, a kliensek véleményét is, ez remek. Azt hiszem, hogy ez egy német fajta mini állásra való verseny, azt keressük az Uberen keresztül. Úgy tűnik, tehát ez egy részmunkaidőre vonatkozó állás lehetőség, és nem túl előnyös. Szerintem nem európai szabályozó rendszer kell, hiszen van itt arra lehetőség bizony, hogy finanszírozási szempontból, illetve adózási szempontból is kikerüljék a szabályokat az überesek. Köszönöm. Des lois, on en a, en tout cas en France, on en a une. Je crois au Köszönöm, hát szabályaink vannak, törvényeink vannak, Szerintem mindenképpen kell egy jog, európai jogszabályrendszer. A bizottság elmondta, hogy bizony megvan arra már a hajlandóság, hogy Európában mindenki egyetértsen. Szerintem az összes személyszállítóra vonatkoznia kell a szabályoknak. A szociális, biztonsági, adó és felelősségre vonatkozó szabályokat is harmonizálni kell nem tudjuk elfogadni azt, hogy két rendszer éljen egymás mellett. Sürgősen föl kell lépni, mi hamarabb meg kell tenni, tehát ezt a harmonizációt szociális kérdésekben, nyugdíjkérdésekben, gyeskérdésekben, felelősség kérdésében. Ezek mind olyan dolgok, ahol ha nincs harmonizáció az összes személyszállítóra vonatkozóan, akkor nem tudunk előrelépni, az innovációból pedig mindenkinek profitálnia kell. Köszönöm. Danke sehr, der nächste ist Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy érzem magam ezen a tanácskozáson, mint amikor az 1950-es évek végén Amerikából megérkezett a rock and roll, az új műfaj, és összeültek néhány helyen a városi tanácsok arról vitatkozni, hogy beengedhetik-e az ottani művelődési házakba. Aztán a következő évtizedekben minden ehhez képest alakult. Én magam taxizom. Mert nagyon szeretek Magyarországon a taxisokkal beszélgetni. Mindent tőlük tudok. De az összes kollégám rajtam nevet, amikor panaszkodom, akár itt Brüsszelben, akár otthon, a szolgáltatás minőségén, és azt mondják nekem, hogy miért nem szoksz már át az Uberre. Egyetlen egy adatot hagy mondjak. 1950-es években 25 millió turista volt a világban, aki külföldre utazott. Most több mint 1,1 milliárd. Ha nem vesszük észre, hogy a turizmus, a közlekedés, a szolgáltatások egészen hihetetlen módon robbannak föl és alakulnak át az internet forradalmának köszönhetően, akkor nem tudunk alkalmazkodni ehhez az új világhoz. Tehát a taxisoknak is el kell gondolkodni, hogy hogyan fog változni ez a szolgáltató szektor. Danke sehr, jetzt Michael Gáler. Ja. Michael Gáler? Igen, köszönöm szépen, hogy mondjam el, hogy én még soha nem utaztam az Uberrel. Én frankfurti vagyok egyébként, és ennek ellenére taxival megyek a reptérre. Übrig bleibt, wie, oder wie wenig übrig. És nem tudom, hogy a taxisoknak még milyen piaca van, aki minden adott befizet, minden szabályt betart. A taxisok azt mondják nekem, hogy vannak olyan kollégák, akik igazából nem kérik el azt az összeget, ami az órán szerepel, hanem egy jobb tarifát adnak a kliensnek azért, mert hát a konkurencia ott van. Na most az Ubernek azért van piaca, mert a taxizás drága dolog. És van sok olyan terület, van sok olyan nagyváros Európában, ahol a tömegközlekedés nagyon jó, de a világ másik részén azért el tudom képzelni, hogy nem így van a helyzet, és például Johannesburgban hallottam, hogy sokan használják az Ubert, mert nincs jó tömegközlekedés, a taxisok korruptek, és hát azt mondják az emberek, hogy akkor miért ne utaznék Uberrel tehát én azt gondolom, hogy Európa bizonyos részein is ez a helyzet. 90-es években Prágában jártam, akkor azt mondták, hogy ne utazz el taxival semmiképpen sem, mert korruptak a taxisofőrök. Lehet, hogy ma is így van, nem tudom. Aztán nagyon sok helyen az Uber sokkal olcsóbb. De a lényeg az, hogy ahol van kereslet, ott valamit tennünk kell, kell valami megoldás, hogy éljenek meg a taxisok is, de ott a biztosítás, adó és más elvárás, ezek teljesüljenek. Elnök, félbe kell szakítanom. Köszönöm. Isabel Del Monte. Grazie. Be, Köszönöm. Itt ez komoly gazdasági szakemberek vannak, nem akarom őket elbizonyítani, de hát azért nézzük meg, hogy itt miről van szó, erre van kereslet. Viszont számos ismeretlen dolgot azért még meg kell oldani. Ez egy dilemmával állunk szembe, tehát hogyan lehet megoldani ezt a helyzetet? Szerintem el kell azon gondolkodni, hogy a közérdeket kell szolgálni a jogalkotónak. Elsősorban a közérdek pedig a biztonság, illetve az adók befizetése. De az is fontos, hogy a hasonló helyzetekre hasonló szabályok legyenek érvényesek. Mik a kritériumok? Szerintem, hogyha van egy szervezett gazdasági tevékenység, akkor vállalatról beszélünk. Ha pedig vállalatról beszélünk, annak vannak költségei, különböző biztosítási költségeket kell kifizetni, adó vonatkozása is van mindennek, vagy adminisztratív vonatkozása is. Tehát a hasonló helyzeteket hasonlóan kell kezelni. Politikai szempontból pedig az is nagyon fontos, hogy nézzük meg, hogy a közszolgáltatásokat hogyan lehet változtatni, illetve hogyan lehet könnyebbé tenni egy szolgáltatást. De mondom, nagyon fontos a hasonló vagy az egyenlő bánásmód. A kérdés az Uber esetében az, hogy milyen szabályokat kell alkalmazni a sharing economy keretén belül. Köszönöm. Danke, ich habe mich jetzt als letzter. Köszönöm szépen. Akkor én is hozzászólok. Nem? Nem láttam, bocsánat. Elnézést, tessék. No, estaba esperando, gracias, presidente. Sí, yo quería... Elnézést. Van itt egy joghézag. A taxik eddig a szubszidiás elve alá tartoztak. Ez jó, amíg jó, de amíg helyi szinten szabályozott szolgáltatásról, személyszállításról van szó, akkor néha ennek már megvannak a korlátai. Én általában Madridban vagy a saját szülővárosomban egy diszpécser szolgálatot hívok fel, hogy taxit kapjak, de hát bizony egy helyi vállalkozást általában, de hát bizony a helyzet változik. Kérdezem az Uber képviselőjét, hogy pontosan mennyit fizetnek, mennyi adót fizetnek, és hol. Milyen a kapcsolatuk a profi sofőrökkel, tehát a taxi sofőrökkel, vagy egyéb sofőrökkel, milyen a viszonyuk? Nyilván eh, másoknak van engedélyük, az übereseknek meg nem. ide tartozik a betegbiztosítás, ide tartoznak az egyéb biztosítások, mi a helyzet? Mi történik akkor, hogyha megbetegszik a munkavállaló? Egyébként, ami az adattárolásra, illetve a magánjellegű adatokra vonatkozik, mit csinál? Hogyan kezeli ezt a problémát az Uber? Köszönöm. Köszönöm. Nekem a taxi hozzátartozik a közlekedéshez, és használom is. De amikor az ember hallja, hogy ki mennyit keres, ez elég komplikáltá válik. Nos, fele annyiba kerül az Uber, vagy kevesebb, nem tudom, még sose használtam, de fizessenek adót, képezzék a sofőrjeiket, vizsgáztassák őket, az autókat is, a minimálbéreket, garantálják. Aztán például a taxi órán látom, hogy kirabolnak vagy sem. Hamburgban például azt láttam az egyik kilométer, az egyik órán, hogyha annyit utaztunk oda, amennyit az óra mutatott volna, az csak úgy lett volna lehetséges, ahogyha rükvercben tettük volna meg az utat. Na, de mindegy, hogyha csak két kilométert akarok menni a reptérig, nem mondhassa már azt a taxis, hogy nem, mert túl közel van. Úgyhogy ezt tartsák be, és akkor támogatjuk ezt, mert akkor van egy versenyképesség, és ebben az irányba kell haladnunk. Hát kíváncsi vagyok a válaszokra, úgyhogy először is Barilló úr, tessék! Merci. Merci, président. Köszönöm, elnök úr. Nem fogom hosszúra nyújtani. Valójában nagyon jól összefoglalta az imént elnök úr a helyzetet. Nagyon fontos, hogy mindenki számára érvényesek legyenek a szabályok. A tisztességes verseny a vállalatok között ezen az elven alapszik. A gond az, hogy az Uber nem tartja tiszteletben ezeket az elveket. Sajnos más a gazdaság más ágazataira is vonatkozik. Ez nem dzsungel helyzet van. Azt mondjuk az innovációkra, hogy igen, az új technológiákra, hogy igen, de, ahogy a kollégám is mondta, Nielsen úr, meg kell különböztetni a sharing economy és az igazi bizniszt. A szavaknak jelentése van. Minden egyes szükséges intézkedést meg kell lépni azért, hogy bármilyen vállalatról van szó, Uberről vagy másról, hogy ezek a vállalatok a érvényben lévő szabályokat tiszteletben tartsák. Ez a lényeg. Jelenleg az a gond, hogy az Uber stratégiája az, hogy először nem tájékozódnak arról, hogy mi a, mik a szabályok, hanem rákényszerítik a társadalomra a saját szabályaikat, addig, amíg a politika vagy az igazságszolgáltatás nem kényszerítik őket arra, hogy tartsák be a hatályos szabályokat. Az újdonság az sokszor illegalitással jár. Egy érdekes, vagyis egy egyszerű kérdésre kell válaszolni. Az Uber ugyanazoknak a szabályoknak felele meg, mint a többi vállalat. Igen vagy nem? Én, én várom egyébként az Uber képviselőnek válaszát, de szerintem jelenleg a válasz az, hogy nem. Tehát meg kell tenni a szükséges intézkedéseket. Ezért Michael Nielsen. Köszönöm szépen. Most pedig az IRU képviselője. Köszönöm, próbálok válaszolni. Van de Kampur tett fel egy kérdést, elment, de mondom a választ. Igen, a közlekedési szolgáltatásról van szó, Jelcsuk úr. Azt mondta, hogy ez egy jó ötlet, igen, ezzel egyetértek de a szabályok tiszteletben tartásával is végig lehet hajtani ezt a koncepciót. Ez itt a probléma, itt kell reagálni. Mint hogyha bíróságon lennénk, azt mondta itt valaki. Igen, igen, nem véletlen. Mert a médiában és a politikus, politikában a pénz beszél. Az Uber több száz milliót gyűjtött be, és ezt médiakampányokra fordították, azt próbálták elérni, hogy a közvélemény őket támogassa, és manipulálja önöket, azt szajkozván, hogy változtatni kell. Persze, globalizáció az már van, hát ezt kell kihasználni. Feltett egy kérdést arra vonatkozóan is, hogy ugyanazok-e a vásárlók, a kliensek? Nem, ugyanazokról van szó. Csak a taxik olyan szolgáltatást is nyújtanak, amit az Uber nem. Például fogyatékosokat is szállítanak. Vagy gyéren lakott, gyéren lakott helyeken is működnek, ahol nincsenek távolsági buszok például. Például gyerekeket is szállítják, vagy a betegeket a kórházba. Szerintem a nagyvárosokon kívül az Uber ne, nincs ellen sehol sem. Mi az Uber? Számunkra az Uber dispatcher központ. Ez azt jelenti, hogy profit termelő közlekedési cég, tehát minden ilyenhez hasonlóan kell szabályozni. Lundgren úr svédül beszélt, ez nagyon érdekes volt, köszönjük. Egyértelmű, hogy semmilyen felelősséget nem vállal az Uber. Ezt már a weboldalokon is deklarálják, hogyha ezt pedig nem olvasták még el, akkor felhívom rájuk a fi- rá a figyelmet, gyakorlatilag minden egyes felelősséget úgy kezelnek, hogy ez nem az ő felelősségük. Van-e valami, amire még nem válaszoltam? Portugália, igen. Portugália. Én mondtam azt, hogy igen, ismerjük, hogy van olyan, hogy rossz taxiszolgáltatás. Én is szoktam a reptéren várakozni, és fölteszi az ember a kérdést, hogy ez most valóság? Ez nincs rendben. Ezért szeretnénk nagyobb minőségre törekedni. Ehhez nem kell jogszabály. Azt kéne elérni, hogy jobb legyen a szolgáltatás minősége. Egyébként a portugál applikációra szeretném fölhívni a figyelmet, ott még az ár is benne van, hogy ne lehessen becsapni senkit. Nekem tízi epen van a telefonomon, remélem lesz még jövőre is, kivéve az Uber-t, és ez mind taxiszolgáltatós epek a szakszervezetekre vonatkozó kérdésre válaszolna? Szakszervezetek. Arra válaszolna? Igen, föl van nem én is jegyezve. Szakszervezetek. Számunkra a taxi működtető nek figyelembe kell venni az érvényes jogszabályt, hogyha a szakszervezetekkel meg kell egyezni, akkor erre is van egy vonatkozó szabály, de ez nem mindenhol van így és azokat a fizetéseket fizetjük, amit a megállapodás értelmében ki kell fizetni. Azért, hogy jó, jó sofőrjeink legyenek. Ez nyilvánvaló. Ha az ember betartja jogszabályokat, akkor ezt kell tenni. Ezért ülünk el a szociális partnerekkel, ezért működünk együtt, mert az a cél, hogy a lehető legjobb munkakörülmények között dolgozhassanak a lehető legjobb sofőrök között. Mark McKinn. Köszönöm. És Mark McKinn. Thank you, Mr. Chairman, uh, and thank you Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a szakbizottság tagjainknak késő az érdekes kérdéseket. Hát mennyi idő van? Öt perce. Öt perce. Lenne. Akkor nem egyénenként fogok válaszolni, bár láthatják, hogy jegyzeteltem lázasan, hanem a témakörökre fogok koncentrálni, és ha nem válaszolnak esetleg valakinek, kérem, akkor jelezze. Először is én nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament foglalkozik ezzel a témával, mert nagyon régóta jártunk frakciókhoz vendégként, de most végre a Transzak Bizottság is meghívott minket, úgyhogy örülök ennek. Ez nagy lehetőség nekünk, és szívesen vissza is jövök többször, hogyha ezt szeretnék. Örülök, hogy a vita nem arról szól, hogy legyen-e az Uber, hanem arról, hogy hogyan működjön az Uber. És ez egyébként nem csak rólunk szól az Uberről, minden egyes digitális startup szolgáltatásról. Európaiként biztos hallottak már ilyeneket, Airbnb és mások, de a blabla, kár és mások is ott vannak. Úgyhogy keres az, hogy hogyan lehet hozzájuk igazítani a jogi kereteket. Urbánus, városi közlekedés nem megfelelő, az ipari forradalom korából jött a működési séma, úgyhogy most az a kérdés, hogy hogyan modernizáljuk ezeket a szabályokat, hogy kiszolgálják a digitális kort. Tudom, hogy ez nem bíróság, de hogyha a jövőben van látogatójuk, meghívnak valakit, akkor kérem, kérjék tőlük számon, hogy tényszerű adatokkal szolgáljanak. Úgyhogy van 7-8 téma, amire szeretnék válaszolni. Klun asszony. Platform, közlekedési szolgáltató, sharing economy. Mi soha nem mondtuk azt, hogy mi vagyunk az. Hogy közlekedés vagyunk, vagy digitális platform, szerintünk digitális platform, az infrastruktúra megvan, telekommunikációs szolgáltató, műholdas szolgáltatás, az Uber fiatal szoftverfejlesztőkből áll, akik az applikációkat fejlesztik ezen a területen, tehát egyértelmű, hogy nem közlekedési cég vagyunk. Aztán 2016 végére gondolom a bíróság majd úgy is ítél Urvé Orvi, hogy tessék, közlekedés, digitális szolgáltatás, vagy hibrid vagyunk-e. De ez nem azt jelenti, hogy közben önök ne végezzék a munkájukat a jogalkotással. Tehát kétfajta Uber van, vannak a teljes munkaidejűek. 26 ezer londoni tak, mini sofőrünk van. <clears throat> Vannak, akik a fekete hagyományos taxikat vezetik, hogyha a jogi keretek megvannak az Egyesült Királyságban. Nem, nem, van még 9000 másfajta Hát, személygépkocs, és Mindegy. Én nem erről beszélek, hanem arról, hogy van vásárlói kereslet. Aztán Spanyolország betiltották az Uber applikációt, pedig naponta 50 ezren használták. Az engedélyezés. Igen, ezt biztosítani kell. A VTC rezsim létezik Franciaországban de most akkor azt szeretnék, hogy mielőtt valaki sofőrünké válik, 250 órát tanulmányozza a jogszabályokat? Nem tudom, mert kis repülőgépet 25 órányi tanfolyam után lehet vezetni. Aztán az Uber utakat illetően az Uber Pop és minden más applikáció keretében teljes mértékben biztosított az utas. Ha a sofőr lekopogom, de baleset esetén nem teljes mértékben biztosított, akkor az Ubernek van egy biztosítási politikája, ami megfejeli a sofőr biztosítását. Belgium, Franciaország, amúgy is kell, hogy legyen kereskedelmi biztosításuk. Adózás, 80%-a a befizetett díjnak a sofőré, És ahogy francia kormány is elismerte, az Uber vezetők, hát ők önfoglalkoztatottak, az független munkavállaló kategóriába esnek. A legtöbb tagállamban ez azt jelenti, hogy mindenki saját magának fizeti a TB-jét. Úgyhogy csak ezért nem lehet elvenni az Ubert az emberektől. Vállalati adózás, nyilván valóan tudni akarják, nem termelünk profitot, teljes mértékben betartjuk a vállalati adózás szabályait az EU-ban, ha megváltoztatják a szabályokat, azokat is be fogjuk tartani. Úgyhogy ez nem volt igazságos. Ami a tömegközlekedést illeti, ha már itt vagyok, az Uber kiegészítő szolgáltatás 50%-a az útjainknak egy irányba megy. Franciaországban az utak 65%-a 200 méteres körön belül van a metróhoz, tehát ott folytatják az utasok, úgy tűnik. De önök kínáljanak választást az utasoknak. A Helsinki célkitűzéseket be kell tartani. Adjanak választást, mit akarnak? Bicikli, taxit, übert. Úgyhogy igazából a jogi kerettől függ. Ösztönözik önök az embereket, hogy hagyják otthon a kocsiaikat. Igen, versenytársai vagyunk a taxisoknak, de még mindig jobb, mint a személygépkocsival utazás. Állnak, köszönöm szépen, most pedig a bizottságért szó. Lizsó, az volt, tessék. Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon to everybody. Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek. Karácsony előtt járunk, ezért öröm hírrel szeretném kezdeni, mégpedig a bizottság úgy gondolja, hogy a kollaboratív gazdaság valóban nagy lehetőségeket kínál az EU, illetve az EU iparága számára. És igaz ez a közlekedés területén is, illetve az új mobilitási formák területén is. Hiszen jobb, magasabb minőségű szolgáltatásokat kínálhat ez a fogyasztók számára, és jobb árakat is biztosíthat. A kollaboratív gazdaság a közlekedés területén innovatív hatással járhat, és új munkahelyeket is teremthet. Mi úgy gondoljuk, hogy lehetővé kell tenni az új szereplőknek, hogy belépjenek a nemzeti piacokra, és hogy azonos versenyfeltételek mellett dolgozzanak a meglévő szolgáltatásukkal. A bizottság úgy gondolja, hogy a tagállamok felelőssége, hogy eltakarítsák a piacra lépés útjából az akadályokat, a korlátozásokat másrészt. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy kihívásokat, akár feszültségeket is teremtenek az új szolgáltatók, és az egyes tagállamok más-más válaszokat találtak erre a kihívásra. Vannak, akik a hagyományos taxiszolgáltatók azt mondják, hogy nem azonos feltételek mellett szolgáltat az Uber, az Uber. Egy sor kérdést, az adózás, a biztosítás vagy a foglalkoztatás kérdését felveti az Uber. Kérdés, tehát mit tesz a bizottság jelenleg? Nagyon óvatosan fogalmazok, és azt mondhatom, hogy még tanuló fázisban vagyunk. Még nem alakítottunk ki végleges álláspontot a bizottságon belül, de két alapvető filozófiai, úgymond kérdést szeretnék megfogalmazni. Egyrészt úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió nak úgy kell fellépni, hogy lehetővé tegye, helyzetbe hozza az új szolgáltatásokat, hogy ezek megtalálhassák a szerepüket a piacon, és az is nagyon fontos, hogy az Európai Unió biztosítsa híres, hírhet level playing fieldet, az egyenlő pályák, egyenlő esélyek elvét, az egyenlő versenyfeltételeket. A bizottság egy tanulmányt indított útjára, mely felméri a 28 tagállam piacát. Ez a tanulmány nem közvetlenül jogszabályba fog torkolni, ez nem egy impact assessment, nem egy hatástanulmány, sokkal inkább egy pillanat felvételt készít a 28 országban lévő helyzetről. Hallottam, hogy nem egy felszólaló kérte a szabályok harmonizációját, illetve a szakma gyakorlás szabályainak egységesítését. A bizottság saját feladatát az egységes piaci stratégia keretén belül határozza meg, melyet 28-án fogadott el a kollégium. Ebben a stratégiában a bizottság elmondta, hogy a meglévő szabályok alkalmazásában segítséget, iránymutatást szeret adni a kollaboratív gazdaság területén is. Például az elektronikai kereskedelem irányelv, vagy a szolgáltatási irányelv, vagy a letelepedési szabadság, vagy a biztosítás kérdései ebben a kontextusban értelmezendőek. Az egységes piaci stratégia keretén belül, hogyha szabályozó hiányosságok mutatkoznak, akkor új jogszabályokat is el kell majd fogadnunk. Ennyit tudok most mondani, köszönöm elnök úr. Hát köszönöm szépen, azt hiszem, hogy valóban érdekes vita volt ez, érdekes álláspontokat hallottunk, a vita folytatódik, de összességében azt mondhatjuk, hogy tisztességes versenyt, és nem tisztességtelen versenyt szeretnénk látni. Persze mi is támogatjuk az innovációt és a versenyt, de senki nem akarja elutasítani, de azonos feltételek mellett. Ezért ilyen izgalmas ez a vita. A bizottság azt mondta, hogy még tanulnak, még nincs végleges álláspontjuk, ezt értjük, de egész Európában biztosítani kell az azonos versenyfeltételeket, hiszen létezik határon átnyúló szolgáltatás is. Az egyik városban engedélyezik, a másikban nem, tehát ez hosszú távon nem fenntartható az a helyzet. Konformitásra van szükségünk. A vita folytatódik, köszönöm mindenkinek, a felszólalóknak, a szakértőknek, akik itt voltak ma, köszönöm szépen még egyszer a képviselőknek is hozzászólást. Hatodik pont, 2014-es évi mentesítés az Európai Uniós Általános Költségvetése Európai Bizottság. EMSA és a többiek. Thank you.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 Wir sind ein bisschen in Zeitdruck, deshalb... Szorít az idő, éppen ezért már is tovább megyünk. Két előadónk van, Massimiliano Salinit, aki a bizottsággal, Alai Sanders mondja, aki az ügynökségekkel foglalkozik. Először tehát Salini kollégának adom meg a szót. Talán egy hangyányival érdektelenebb az én kis véleménytervezetem, mint az előző vita, de próbálom magam rövidre fogni, és a lényegre törekszem. 2014-es költségvetésről van szó, körülbelül 3 milliárd az elkötelezettségek mennyisége, és ugye összességében azt azt vizsgáljuk, hogy a CEF-ből mennyi esik a közlekedésre. Ez elmondhatom, hogy, a, hogy 90% az elkötele, elkötelezettségnél és 86% a kifizetésének. Nézzük a kutatásfejlesztés, itt a Cézár is ide tartozik. két százalékról beszéltünk a kötelezettségvállalásoknál, és a kifizetéseknél pedig 6,5%. Nos, hogy gyorsan folytassam, milyen véleményt fogunk megfogalmazni ezen mentesítésekkel kapcsolatban. Nos, szerintem nagyon jók a számadatok, mind a két kategória esetében, tehát a kötelezettségvállalatásoknál is, meg a kifizetéseknél is. és a magas hibaarány, a versenyképesség növekedés és foglalkoztatás területén az 5,6% annak tudható be, hogy a nem indokolható költségeknek volt túlságosan nagy az aránya, az ex-ante ellenőrzéseknek, tehát a lehető legszigorúbbaknak kell lennie, hogy jövőben elkerüljük ezt a magas hibarányt. A véleménytervezetben van egy pont, bár 2014-ben még nem létezett sem az FC, sem a Juncker terv, Viszont vitáinkban sokat beszéltünk erről a 2016-os költségvetés kialakításakor. Nos, ennek a kérdésnek is én vagyok a jelentéstevője. Tehát a CEF és az FC közötti kapcsolattal mindenképpen foglalkozni kellett itt a jelentésen, illetve a vélemény tervezeten belül is, hiszen ennek egy, ezeknek egy része, a, ez a beruházások egy része pont ezzel a témával foglalkozik meg. Minden egyes költségvetésben nagyon sok, nagyon jó projekt van, amiket az EFI nem tud megfelelően finanszírozni. Ebben a véleménytervezetben szeretünk volna foglalkozni az intézmény közi megállapodás, 2013-as közi megállapodás 16-os pontjával, ahol flexibilitásról, rugalmasságról van szó annak érdekében, hogy a CEF-en belüli nagy volumenű projekteket jobban tudjuk támogatni. Átláthatóság, az a következő téma. Nagyon jól tudtuk nyomon követni, hogy a projektek hogyan alakulnak, a társfinanszírozásos projektek esetében is. három adatbankról van egyébként szó, három adatbankból kell kinyerni ezeknek a projekteknek az adatait a Horizon 2020 esetében például egész más az adatbank, mint egy más projekt esetében. Nos, az lenne az elképzelés, és az lenne az ideális, hogyha egyetlen adatbankból, egyetlen helyről lehetne az adatokat kinyitni, és ez sokat segítene abban is, hogy az átláthatóságot megfelelően tudjuk ellenőrizni. Ami a turizmust illeti, itt például a mi lesz 6,8 milliárdos jó lenne, hogyha az ellenőrzéseknél ugyanolyan szigorral lépne fel a bizottság, mint máshol. Nos, azt gondolom, hogy egyértelmű a helyzet, miért is ne adnánk meg a bizottságnak a mentesítést ezeken a területeken. Danke sehr, vor allen Dingen auch für die Kürze. Köszönöm szépen, főleg azt, hogy ilyen röviden fogalmazott. Ines Ayala de a szó. Gracias, presidente. Sí, eh, querría plantear que en este... Köszönöm szépen, elnök úr. Mióta mentesítésekről beszélünk, ez az első eset az, amikor az ügynökségekre vonatkozóan a számvevőszéknek semmilyen minősített véleményt nem kellett megfogalmaznia. Ez azt hiszem jó hír. Úgyhogy a Shift to Rail-nek mentesítést kéne adni, van azért még itt egy kis gond az igazgatással kapcsolatban, de a 2014-es pénzügyi évben még nem volt független vállalkozás, aztán a légibiztonsági ügynökség. Van itt is egy elég nagy gond, ezt meg kéne oldani. Főleg azért, mert a vasúti csomaggal dönthetünk úgy is, hogy a jogalapot megváltoztatjuk. A származási országgal való szerződésről van szó. Jelenleg ugye Németországról van szó, tehát a vendéglátó ország kérdése. Nos, évek óta nem sikerült elérni azt, hogy Németország az épület kérdését megoldja, többször el is kellett már költözni. A német kormány viszont a nyugdíj ügynökséggel kapcsolatban sikerült megegyeznie. Ne fog most viccelődni Kramer úr a nyugdíjakkal, nyugodjanak meg, bár bizsergető érzés fogott el, hogy ezt megtegyem. Tehát egy egyezményre van szükség. A számvevőszék ugyanis évről évre számon kéri rajtunk, hogy hol van ez a megállapodás a német kormányjal. Egyébként a légügyi csomagban, légiközlekedési csomagjában is ez az egyik kérdés, amely még, még nem oldódott meg, tehát hogy mikor fogja végre valahára a német kormány aláírni ezt a megállapodást az épülettel kapcsolatban, tehát a székhelyel kapcsolatban. Egyébként azért van néhány kihívás, amelyel újabb kihívás, amivel szembe, szembesülnie kell az ügynökségnek, de szerencsére van, felvettek újabb munkatársakat, úgyhogy ez megoldható. Nézzük az EMSZ-t. Tehát a tengeri biztonsági ügynökség. Szörnyű események történtek a földközi tengeren, úgyhogy ez is fölhívta a figyelmet arra, hogy segíteni kell az ügynökséget. Itt tényleg nagyon kis problémákról beszélhetünk. Az átláthatóság mindenki számára fontos, az európai intézmények számára pedig pláne, és ennek a jegyében szeretnénk elérni azt, hogy a vezetőbeosztású személyek, dolgozók életrajzát, szakmai életrajzát nyilvánosságra hozzák. Ez az egyik ajánlásunk. Ami a carryovereket illeti, a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság sokat panaszkodik amiatt, hogy túlságosan nagy a következő évre átvitt pénzmennyiség. Ennek az az oka, hogy az Európai Bizottság hogyan közli ezekkel az ügynökségekkel a következő évi költségvetés tartalmát. Az EMSZA esetében ezen felül gond volt még a standby hajókkal is. Talán a bizottság be tud arról számolni, hogy mi a helyzet itt, mert hogy uh, itt egy, egy csődejárásról is szó van. de nem hiszem, hogy itt a bizottságnak kéne ítézkednie, mert akkor a számbevőszék nem tudna eljárni. Nos, a számbevőszék jelez egy gondot, ezt meg kell oldani szerződésen keresztül. Aztán következő az ERA, a negyedik vasúti csomaggal megnő majd ennek a vasúti ünnepségnek a feladatköre, Érdekelne, hogy a bizottságnak mi a véleménye erről, tehát mit gondol az új munkatársak felvételéről. A lehetőleg tapasztaltabb személyeket kéne fölvenni, de a másik kérdés pedig az összeférhetetlenség problematikája. Jó lenne, hogyha ez megoldódna, hogyha minden kétségen felül állnának azok a személyek, akiket fölvesz fölvesz az ügynökség. És ugye fontos a gyorsaság is. Tehát tudni kell, hogy a fölvett személyek milyen vállalatoktól érkeznek. De hogyha mindezt az átláthatóság jegyében teszik, akkor nincs gond. Nézzük a Cezárt. A Cezárral itt semmi gond nincsen most. és a pénzügyi feltételek javultak. Egyetlen dolgot kérünk, ugye elég komoly bizonytalansági időszakról beszélhetünk a projektben. Erre várunk magyarázatot a bizottságtól, hogyan oldották ezt meg, egyébként pedig úgy tűnik, hogy jól megoldották a problémát, de a részleteket szeretnék megismerni. A számbevőszék ajánlására szeretnék megnyugtató választ adni. Köszönöm. Danke sehr. Jetzt Wim van der Kamp. Köszönöm, most pedig Wim van der Kamp kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudom én, hogy szorít az idő, éppen ezért rövidre foghatom mondandómat. Ami a néppárti frakció illeti, nem is annyira a számadatokról, hanem a szolgáltatásokról szeretnénk beszélni, a teljesítményekről. A számadatokkal a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság foglalkozik, majd mi inkább az ügynökségek teljesítményére kell, hogy koncentráljunk. Három ügynökséget vizsgáltam meg, egyrészt a Szezárt, és itt három kérdésem van. Hogy néz ki hogy állunk a deployment menedzserrel? Hogyan működik az ő munkája, milyen következményekkel jár az FC, hiszen az FC keretén belül több pénz áll majd rendelkezésre, és meg lehet, hogy új programokra is szükség lesz. Át kell alakítani a programokat. Végezetül, hogyan hat ki a Cezár a különböző régiókra? Voltak éppen tehát elégedettek vagyunk az elzában történtekkel, hogy a másik ügynökségről is beszéljék, de hallottunk arról is, hogy az EASA esetleg több munkatársat igényel. Az EASA feladata ellátható még ennyi munkatársal, ami meg az erát illeti. Hány kilométer EMTMS-t adtak hozzá a rendszerhez 2014-ben. Ezt az adatot látni szeretném. Köszönöm szépen. Köszönjük. Robert Cille, tessék. Vagy Dominik Riké talán? Köszönöm, ennek úr, két észrevételem lenne. Az első arra vonatkozik, amit a költségvetés általános mentesítéséről szóló jelentésben hallottunk. Másfél év telt el a Shift to Rail jogszabály megszületése óta, nem még mindig nem működőképes. Szalini úr is mondta, nyilván ez nincs hatással az ügynökségekre, miután még nem működőképes. Miért nem működik még a Shift to Rail? lassú a folyamat, bonyolult, ezért. Ezt kéne megoldani, és ez gond. Nem csak azért, mert nem működik, hanem azért, mert azt nem tudjuk, hogy fél év múlva működőképes lesz. -e. Második dolog az ügynökségre vonatkozik. Az ügynökségek feladatköre egyre bővül, de sok ügynökség esetében elmondhatjuk azt, hogy kevesebb a kevesebb álláshelyen rendelkeznek, ez gond évről évre. Illetve az európai költségvetésen kívül helyezkedik ez el. Olyan, olyan öm, kiadásokat róvunk tehát az ügynökségekre, amelyeket nem finanszírozunk. Ami pedig elhangzott az általános költségvetésről, a turizmus európai kompetencia, és ide tartozik hozzánk, tehát a turizmusnak rendkívül nagy a szerepe. A gazdaságban az európai GDP 7-8%-et teszi ez ki, ez 11 milliárd eurót jelenthet. Régóta kérjük, hogy foglalkozzunk ezzel. Nevetséges, hogy erre a kérdésre, ha ennek a kérdésnek ilyen keves finanszírozást szánunk, pedig ez a mi kompetenciánk. A szerződések is ezt mondják ki, úgyhogy ezt mindenképpen aláhúznám a költségvetési szempontból. Ennyit. Köszönöm. Köszönöm szépen, Faria kollega, aki korábban kellett volna, hogy szót kapjon, de most kap. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a szót. Gratulálni szeretnék a négy vélemény jelentőstevőinek nagyszerű munkát végez, végzett ínyes Ayala Sanders, nincs idő arra, hogy mindegyik ügynökségről külön-külön beszéljünk, éppen ezért csak egy általános véleményt mondhatok. De az EMSZ-ra külön koncentrálni szeretnék, hiszen az EMSZ-t ismerem mégiscsak a legjobban. Azt szeretném mondani, mint hogy mondom, ismerem az EMSZ-t, jártam ott, ráadásul Lisszabonban van, a saját szülővárosomban. Az EMSZA hozzájárul ahhoz, hogy a tengerhajózás biztonságos legyen. Egy sor funkcióval bír, és a bizottságot, valamint a tagállamokat információval látja el. És így lehet az európai szabályokat és törvényeket betartani. Ugyanakkor az Európai Unió számára fontos, hogy megfelelő átlátással, áttekintéssel rendelkezzen a piacról. De beszéljünk egy másik ügynökségről, az EASA-ról is, ahol a szerződések problémája jelenik meg. Nem értem jól, lehet, hogy érthető, csak én nem értem, vagy nem mondták el, tehát nem értem jól, hogy miért álltak át a szerződéses el rendszerre. És teljesen egyetértek azzal a Sanders kollégával. Rengeteg helyen csökkentik a költségvetést, minden ügynökségnél, de főleg az emszánál. Hát ez pedig nem, meg, nem jó, hiszen ez éppen ellentmond annak a ténynek, hogy az emsa, az emsa nak egyre szélesebb körű feladatot biztosítunk a menekültők, menekültek, az illegális bevándorlás, az embercsempészet, eh, egy sor feladatot ró az emszára. Éppen ezért több embernek kellene munkát adni, nem hogy a költségvetéseket kellene csökkenteni. Nagyon is elégedett vagyok, hogy eh, összességében azért eh, támogató véleménnyel lehetünk az ügynökségek tevékenységéről, illetve hát a mentesítésről. Én úgy gondolom, hogy az EMSZ-án EMSZ-ról mondottak, mutatis mutandis, a többi ügynökségre is alkalmazhatók. Tehát probléma itt és a munkaszerződése kérdése, de ennek ellenére javaslom, hogy adjuk meg a mentesítést a 2014-es évre. Köszönöm szépen. Karima. Karima Delhi. Köszönöm, elnök úr. Az előző években a közlekedési bizottságnak bizottság számos véleményt elfogadott. Például azt kérjük, hogy az Európai Bizottság tájékoztassa minket a közlekedési projektekről, amelyeket társfinanszíroz az EU, például kohéziós alapra és másokra gondolok, nem csak a Connecting Europe facility van szó egy, egyébként, és különböző turisztikai projektekre, hanem másokra is. Hol tartunk ezzel, ez a kérdése? Beszéltünk arról, hogy az összeférhetetlenségi problémákat meg kéne oldani az ügynökségek vezetőségével kapcsolatban. Itt is az érdekel, hogy hogy állunk. Danke sehr, jetzt ist... Köszönöm, Újhelyi István. Köszönöm szépen, elnök úr. Én uh, eh, Szaliné képviselő úr uh, eh, SND-s sedója vagyok, és természetesen tervezzük néhány javaslat benyújtását, módosító javaslat benyújtását, de szeretném megköszönni a vélemény elkészítésében a Szalini képviselőnek a munkáját. Néhány megjegyzést teszek csak most. Az egyik, hogy az Európai Számvevőszék 14-es de 2014-es éves jelentése más struktúrában készült el, mint az előző években. Ezért nekünk tudomások vegyük, hogy nincs önálló fejezete a mobilitásnak és a közlekedésnek. A második. A 2014-es évben a közlekedés a versenyképesség, a növekedésért és munkahely teremtésért fejezett részeként szerepel, és a közlekedésre vonatkozóan az európai hálózat finanszírozási eszközre 1976 milliárd euró volt elkülönítve. Ebben a fejezetben a közlekedésre felhasznált összeg sokkal kevesebb, mint ugyanebbe a fejezetbe tartozó kutatás és innováció Horizon 2020 költségvetési sorban közlekedésre elköltött összeg. A véleményben majd ezt is meg kell jeleníteni. A kutatás és innováció fejezetben hat kifizetést ellenőrzött a számvevőszék, és ebből két esetben találtak hibákat. Ezt a harmadik paragrafusban pontosítani kell, mert csak annyi derül ki a módosítóból, hogy az összes kutatási program tekintetében 2014-ben 5,6%-os volt a becsült hibaarány, főleg a jogosulatlanul elszámolt költségek megtérítése miatt, de nem terül ki egyértelműen, hogy a közlekedésre vonatkozó kutatási pénzek felhasználásában történt-e a hiba. A DG Move éves jelentésében 2014-ben nem szerepel a közvetlen kifizetés a közlekedési projektekre, ennek oka pedig a CEF első pályázati kiírása 2015. március 3-án zárult le, és a CEF adósság, adóssági eszköz még nem lépett életbe, ezért nem volt projekt támogatás a 14-es költségvetésből. Ezért úgy gondolom, hogy meg kell jegyezni egy módosító formájában, hogy a végrehajtás hiánya miatt nem lehetett a pénzeket felhasználni, és a bizottság figyelmét arra fel kell hívni, hogy a jövőben ezt kerüljük el. És az utolsó megjegyzésem a saját örök témám, turizmus. Örömteli, hogy több forrás lett elkülönítve a pilot projekteknek köszönhetően, de ezek nagyon-nagyon csekély források. A 2014-es költségvetésnek az év során módosított változatában a turizmus számára összesen 11.226.160 euró állt rendelkezésre. Kötelezek, e, rendelkezésre kötelezettségvállalási előirányzatok, és 6.827.266 euró kifizetési előirányzatok formájában, de ez nagyon-nagyon kevés ahhoz képest, hogy az EU 28-ak gazdaságában mit képvisel a turizmus, és egyetértek alelnök úrral abban, hogy mindenképpen növelni kell az összeget, és egyetértek a jelentéstevővel, hogy kérjük a bizottságot, készítsen egy hatásvizsgálatot a finanszírozott projektekről a jövőbeni kiadási prioritások jobb meghatározása érdekében. Valójában az lenne megnyugtató, ha az Európai Bizottság a következő években a turizmusra fordítható összegeket fokozatosan növelné, és az elfogadott pilot projektek tapasztalatait pedig beépítené a költségvetés tervezésébe. Még egyszer köszönöm képviselő úr véleményét. Danke sehr. Und die Überleitung Köszönöm szépen. Agnieszka Kasmircsák a bizottságtól. Thank you very much. Um, Köszönöm szépen. Megpróbálok kitérni minden területre. Szeretnék először a szakbizottságnak köszönetet mondani, hogy folyamatosan támogat minket. Először is a hibaráta. Versenyképesség és növekedés. Ez egy nagyon nagy terület, amely nem csak a közlekedést fedi le, és a hibaráta annak az eredménye, hogy a kutatás területén nagyon összetettek a szabályok, de ennek ellenére a bizottság persze látja, hogy mindenképpen szükség van arra, hogy csökkentsük ezt a rátát. Úgyhogy mindent is megteszünk ennek érdekében, exante ellenőrzéseket és tájékoztatást a kedvezményezetteknek, hogy mik a leggyakoribb hibák a bevallásokban. Ennek az a célja, hogy a ráta csökkenjen, de ahogy mondtam, nagyon összetettek a programok, és a hetedik keretben szerepelnek, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon nehéz ügy ez. Aztán az ügynökségek először is az átláthatóság és az érdek összeütközés kérdése. A bizottság mindig emlékezteti a decentralizált ügynökségeket, három ilyen irányító tanácsban is működöm, hogy mennyire fontos az, hogy az érdek összeütközéseket hogyan kerüljék el, az önéletrajzokat mindig tegyék ki a websájtjaikra, és ezt mindig is elvárjuk a jövőben is. Minden ülésen felmerül ez a téma, és 2006-ban írásos eljárások keretében az erre vonatkozó tanácsokat is közzétetjük. Aztán a személyzetet illetően, ahol problémák merültek fel, akár a belső auditálás során, akár a számvevőszék vette ezeket fel. 2009 óta van egy új ellenjárás ezzel kapcsolatban, amely garantálja, hogy az új felvételek során hatékonyabbak legyenek az ellenőrzések. A statisztika egyébként ezt igazolja. Aztán az ügynökségek személyzetét illetően a bizottság próbál elég embert adni az ügynökségeknek. Az ERA esetében amikor a negyedik vasúti csomagot létre megvalósítják, akkor kapnak még plusz, plusz személyzetet, tehát az erának ezt megadjuk. 2018-tól kezdve. Ez a, ez egy specifikus helyzet. Kértek plusz személyzetet, akiket ők fizetnének a díjakból. És a trialóguson ez felmerült ez a kérdés, és valóban adtunk plusz személyzetet nekik. 2016-tól kezdve, és ezt nem az EU-s költségvetésből fedezik. Hogy átálljunk a vasúti közlekedésre, már Folyik a projekt, de a pénzügyi tranzakciókat mindet a bizottság felügyeli. Mégpedig azért, mert amikor a végrehajtó igazgatót próbáltuk tendereztetni, nem volt sikeres a tender, úgyhogy most akkor januárban várjuk az eredményt, az igazgató tanács választja majd meg. Egyébként a joint undertaking készen áll, és áprilisban, májusban majd funkcionális. Aztán tudjuk, hogy rugalmasnak kell lennünk a SEF projektek esetében. Nagyon sok jó projekt van. Ez nagyon fontos. De minden jó projektet finanszírozni kell. Hát ez vagy az FC keretében, vagy máshogy. Aztán a bizottságnak van egy kísérleti projektje az EU-s költségvetés hatékonyságáról, és átvilágítjuk az összes projektet, amit EU-s költségvetésből fedeztünk, és ezek megjelennek 2016-ban az adatbázisban. Úgyhogy itt nyomon követhetők a finanszírozott projektek. Köszönöm, de mert nagyon szorít az idő, és aztán a trilógusról már muszáj angolul tárgyalnunk, a koordinátorok ülése pedig majd januárban lesz, ez nem fér bele ma. Sono, non aggiungo nulla, abbiamo. Nem teszek hozzá semmit, az észrevételek abszolút megfelelnek munkám csapás irányának. Az utolsó észrevétel, amelyet a bizottság tett, bizottság képviselője tett, erre azt mondhatom, hogy persze a rugalmasság fontos, de persze minél több projektet meg akarunk valósítani. Ez igaz, és egyet is értünk ezzel a megközelítéssel, de azért az FC nagyon sok projektet, ki, legalábbis ezt szeretném, finanszírozni majd lehet az, F, az FC-ből, de vannak olyan projektek, amelyeket nem lehet majd ebből finanszírozni, például ott, ahol a a vasútközlekedésben, ahol egész egyszerűen a tőkét nehezebb megszerezni. Ami a Shift to rail a vasúti átállást illeti, örömmel fogadom, hogy jövő év májusára e, a finanszírozás autonómá válik, e, és így e, gyorsabban lehet ezt majd megvalósítani, és egyébként örömmel várom a módosító indítványokat, és örömmel tekintek a közös munkádébe. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ajala Sanders asszony. Köszönöm, csak szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak és a kollégáimnak a kérdéseket, a magyarázatokat és az érdeklődést. Megköszönöm a bizottságnak a tájékoztatást. Hát néha az a benyomásunk, hogy kicsit későn érkezik a magyarázat, de hát mindegy. A lényeg az, hogy az ügynökségek sorsa jobbra forduljon. Van Kampur azt mondta, hogy mi vagyunk az illetékes bizottság az ilyen típusú véleményeknél, de az a helyzet, hogy mi adjuk a véleményt a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságnak, úgyhogy mindegy, hogy mit gondolunk, hogyha, hogyha van egy probléma költött pénzekkel, és mi erről nem szólunk, az nem jó. Csak ennyit szeretnék válaszul. Köszönöm szépen a módosítók benyújtásának határideje január 15 2016-ról beszélünk, és ekkor is 14 óra. So, damit werden wir jetzt fertig machen. Ezzel lezárjuk az ülést. Köszönjük a tolmácsoknak, hogy három percet még ráhúztak. A tolmácsok búcsúznak, hiszen mostantól angolul folytatjuk az ülést a koordinátorok ülésére pedig eh, január 25-én kerül sor, a trialógus beszámolót pedig inkamára és angolul hallgatjuk meg, a többieket, akik nem az átülésen tartózkodnak, kérem hagyják el az üléstermet.